Dear colleagues, uh, welcome to the... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a ma délutáni meghallgatásunkon, ami a jogállamiságról szóló küldetésünk bemutatása, a lengyelországi útról fogunk beszámolni, és meghallgatjuk, hogy mi a helyzet a jogállamisággal kapcsolatban, különösen az igazságszolgáltatási ág területén. Üdvözlöm az összes mai előadónkat. A követ... Ez a meghallgatás a Varsói missziónkat követi, ami szeptember 19-től 21-ig tartott, itt megvizsgáltuk a jogállamiság helyzetét Lengyelországban, én voltam a vezetőjének a küldöttségnek. Három részre oszlik majd a meghallgatásunk. Az első rész Franz Timmermans első alelnök úr jelenlétében fog zajlani. Ami pedig a lengyel köztársaság képviseletét illeti, sajnálattal kell mondanom, hogy bár meghívtuk a lengyel igazságügyi minisztert, sajnos elégedetlenségemnek kell okot adni, hangot adni, mert a lengyel kormány nem fogadta el a Libeszakbizottság meghívását, nem fogja képviseltetni magát a miniszter a mai meghallgatáson. A szeptemberi látogatásunkon sem volt lehetőségünk az igazságügyminiszterrel találkozni és megvitatni vele az igazságügyi reformot. Ezt a lengyel nagykövettel megvitattam, a miniszter meghívását a meghallgatásunkra is megvitattam az nagykövettel, tehát világosá szeretném tenni, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kormány képviselői is itt legyenek. Meghívtuk őket. Kollégák, az osztrák elnökséget is meg fogom meg fogjuk kérni, illetve a soron következő román elnökséget, hogy egy nyilatkozattal járuljanak hozzá a meghallgatáshoz a hetes cikk szerinti eljárásról. A következő részben a Velencei Bizottság képviselője érkezik, az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának a képviselője lesz itt, valint a, a harmadik rész a civil társadalom képviselőit fogja magában foglalni. Mielőtt megnyitom a meghallgatást, szeretném a delegáció vezetőjeként röviden bemutatni a Varsói jogállamiságról szóló küldetésünk néhány kulcs következtetését. A jelentés tervezetet a delegációk és a frakciók részvételével véglegesítettük, elküldtük a lengyel hatóságoknak, hogy reagálhassanak rá. Ezután a misszióról szóló jelentést nyilvánosságra fogjuk hozni lengyel nyelven is, mihelyt a fordítás megszületik. Ezután a Libeszak Bizottságban is bemutatjuk december elején, 2018. december elején ezt a jelentést. Az volt a célunk, hogy a folyamatban lévő igazságügyi reformokat Lengyelországban jobban megértsük, a hatóságok szerepét jobban a jogállagiság helyzetét fel tudjuk térképezni, illetve az Európai Uniós jog szabályok végrehajtását átlássuk. A szerződés 7. cikk első bekezdés szerinti eljárást aktiválta 2017. december 20-án a bizottság a jogállamiság lengyelországi helyzete miatt. A Libe delegáció találkozott a lengyel kormány, szenátus, a Szeim képviselőivel, az EBS, e az o az ENSZ emberi jogi részlegének, illetve a civil társadalomnak a képviselőivel. Köszönöm szépen a mai előadóinknak a rendelkezésükre állásukat. Az sajnálatosnak tartjuk, hogy a találkozók egy részére nem került sor a lengyel kormányzat vonakodása miatt mint delegáció vezet. Ez a bizottság program volt, most nem a parlament, aki ütögette a mikrofon. Tehát a parlamenti delegáció vezetőjeként, jó, jó, nem kellett volna ezt mondanom, bocsánat. Nos, tehát a delegációnk szerint teljes mértékben jogos, hogyha át akarják alakítani a, az igazságügyi rendszert a lengyelek, és azért nagyon ó, alaposan megfigyeltük, hogy odafigyeltünk, hogy mit mondanak erről. Lengyel bírákat is meghallgattunk. A lengyel bírák azonban európai bíróságon is európai bírák lehetnek, ezért nagyon fontos európai szempontból is, hogy az Európai Uniós jogszabályok méltányos és tisztességes alkalmazását biztosítani tudjuk, tehát nekünk európai szinten sem mindegy, hogy kik a bírák az Európai Bíróságon. Az elmúlt három év igazságügyi reformja olyan helyzethez vezetett, amikor a végrehajtó ágnak nagyon erős hatása van az alkotmánybíróság összetételére és valószínűleg működésére is, illetve a legfelsőbb bíróságra, valamint a Nemzeti Igazságügyi Tanácsra. Az Európai Parlament aggódik amiatt, hogy felmerült a kockázata annak, hogy a jogbiztonság, a jogszerűség, a hatalmi ágak szétválasztása, a független testületek működése emiatt az igazságügyi reform miatt veszélybe kerül, csak úgy, mint a jogállamiság helyzetek az emberek, és, ezen belül a nők alapvető reproduktív és emberi jogai is sérülhetnek. Ráadásul voltak olyan civil szervezetek, amelyeknek a helyzete romlik. A lengyel hatóságoknak lehetősége volt a küldöttségünk jelentésére reagálni, mielőtt azt bemutatnánk a Libe szakbizottságban december elején. A kollégák ezzel az összefoglalóval, ami úgy gondoljuk a delegáció részéről, hogy objektív értékelés volt Lengyelországról, most szeretném megkezdeni a meghallgatásunkat. Az első intézményi panel következik. Ezt azzal szeretném megnyitni, hogy nagy megtiszteltetés, hogy az bizottság első alelnöke, Franz Timmermans úr itt van mellettem, aki most 15 percben be fogja mutatni a lengyelországi helyzettel kapcsolatos véleményeket. Franz, köszönöm szépen. Köszönöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a Libe Bizottságnak, hogy meg szervezte ezt a mai meghallgatást a lengyel jogállamiság helyzetéről, különösen az igazságszolgáltatás függetlenségéről. Köszönöm szépen a nagyon érdekes beszámolót, amit a lengyelországi látogatásukról összefoglalóan elmondott. Ez összhangban van azon agályokkal, amiket az Európai Bizottság részéről már sok alkalommal hangoztattam. Ha megengedik, akkor most friss információkkal szolgálnék arról, hogy hol állunk, és milyen kulcsfontosságú fejlemények következtek be június 28-i utolsó ülésünk óta. Mik a fő tehát? Az Európai Bizottság javaslatában ezek szerepelnek. A legfelsőbb bíróság, az igazságügyi tanács, a rendes bíróságok és az alkotmányügyi bíróság reformja. Az Európai Bizottság azért indította be a 2017. decemberében a hetedik cikk szerinti eljárást, mert ahogyan is mondta, kumulatív és rendszer szintű hatása a különböző reformoknak korlátozza az igazságügyi rendszer össze függetlenségét és a hatalmi ágak szétválasztását akadályozza. A reformoknak van egy olyan mintázata, melyek miatt most a jogalkotási és végrehajtó szervek beavatkozhatnak az igazságügyi szervek munkájába. Az Európai Bizottság felvetett aggájait, amiket a, az indoklásra ellátott javaslatunkban, levelünkben elküldtünk a lengyel hatóságok felé, nem talált meghallgattatásra, sőt új elemek születtek. Az igazságügyi miniszter által kijelölt fegyelmi tisztviselők fegyelmi eljárásokat indítottak olyan bírák ellen, akik nyilvános vitákban részt vettek, nyilvános nyilatkozatokat tettek a folyamatban lévő reformokról, vagy az első fokú határozatokat feleviteli bíróságra vitték. Ezek a tisztviselők, akiket az igazságügyminiszter nevez ki, megakadályozták azt, hogy az általuk megtámadott bírákat jogi tanácsadók elkísérjék az eljárásra. A bírói szövetség utal arra, hogy komoly fenyegetés jelent ez a bírák szabad működése szempontjából. Az Európai Bíróság is határozatot fog hozni az lengyel bíróságok működésével kapcsolatban. Egy sor kérdést nyújtottunk be a, nyújtottak be a legfelsőbb bíróság, és egy sort a rendes bíróságok tagjai. Egy első esetben az Európai Bíróság úgy döntött, hogy elfogadja a gyorsított eljárásra való igényt, és következő február 12-én lesz egy meghallgatás. Amó azonban aggasztó, hogy az Európai Bírósághoz érkezett beutalt ügyek, ken túlmenően még a, ö, az ügyészség arra kérte fel a lengyel bírósákat, hogy vonják vissza a kérdéseiket. Ezen túlmenően a nyugdíjazási rendszert is problémásnak tartjuk. Augusztus 2-án a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy felfüggeszti a határozatait, és az Európai Bírósághoz egy elsődleges határozat kérelemre benyújtja ezt a kérdéskört. A mandátumok hét legfelsőbb bírósági bíra, akinek a korai nyugdíjazás miatt nyugdíjba kellett volna vonulnia, kérte, hogy meghosszabbíthassák a mandátumukat, de ezt elutasították, és ezért nyugdíjazták őket. Szeptembertől a 27 érintett, új nyugdíjazási rendszer által érintett bírát mind nyugdíjazottnak tekintenek. Ez a legfelsőbb bíróság első elnökét is érinti, akinek, azon, akinek csak 2020-ban kellett volna, hogy lejárjon a mandátuma. Szeptember 24-én az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az Európai Bíróság elé utalja Lengyelországot a kötelezettségszegési eljárás miatt, a legfelsőbb bírósági helyzet miatt. A bizottság javaslata nyomán az Európai Bíróság alelnöke október 19-én úgy döntött, hogy ideiglenesen intézkedéseket rendel el, amivel biztosítani tudja a legfelsőbb bíróság függetlenségét. Ezek azonnal hatályba léptek, és ideiglenesen az összes bizottsági kérést megadták múlt Pénteken a nagy tanács előtt egy meghallgatásra került sor, ami végső döntést hozott a bizottság által kért ideiglenes intézkedések kapcsán. Lengyelország a bizottságot egy jelentéssel látta el a végrehajtási helyzettel kapcsolatban, ezt elemzi most a bizottság. Az Európai Bíróság október 22-i határozata nyomán az nyugdíjazott legfelsőbb bírósági bírákat ismét visszahívták munkába a 27 bíra vissza is tért a munkahelyére, és néhányan kaptak feladatot is. Nagyon fontos, hogy ők teljes függetlenségben tudjanak tovább működni, addig, amíg az Európai Bíróság végső határozata meg nem születedik. Aggája látom, hogy úgy tűnik, hogy a lengyel kormány azt gondolja, hogy egy jogalkotási módosításra van szükség ahhoz, hogy az Európai Bíróság határozatának megfeleljenek, és megengedjék a bíráknak, hogy visszatérjenek de közben ilyen javaslatot, ilyen módosító javaslatot nem nyújtott be senki. Sőt, az új Nemzeti Igazságügyi Tanács egy új állásfoglalást nyújtott be, amely szerint az érintett nyug- bírák továbbra is nyugdíjazottnak minősülnek, így a Nemzeti Tanács szerintünk nem tudja az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosítani. Emlékeztetek arra is, hogy szeptember 17-én az Európai Igazsági Tanácsok Hálózata úgy döntött, hogy felfüggeszti a lengyeli Nemzeti Tanács, Igazságügyi Tanács tagságát. Azok az intézkedések abban a kontextusban tekintendők, amely az október 17-i alkotmányügyi bírósági ügyet is érinti, mely szerint Hogyha a rendszer, a lengyel igazságügyi rendszer jelentős mértékben megváltozik, akkor lépéseket kell tenni. Ez az Európai Unió alap elvei ellenében van. Az elősődleges bírói határozat alása az egész Európai Uniós igazságügyi rendszert, ami azon öm, alapszik, hogy a nemzeti bíróságok hozzáférhessenek az Európai Bírósághoz, és nem szabad, hogy ebbe a hozzáférésbe bármilyen más hatóság beavatkozhasson. Ami az alkotmányügyi bíróságot illeti, a lengyel ombudsman egy politikailag érzékeny ügyben azt tapasztalta, hogy jogi alap nélkül megint megváltoztatták az eljárást, és egy új bírát neveztek ki az ügy kezelésére. Sajnos pozitív fejleményekről nem tudok ma beszámolni. Az intéz Európai Bizottság vagy Bíróság ideiglenes határozata azt szeretné elérni, hogy a lengyelek sürgősen változtassák meg az irányvonalukat, de nem történt ez meg. A jogsértési eljárásokkal kapcsolatban, ezek tartalmával kapcsolatban a jövőjében fogunk több részletet látni. Van még egy probléma, amivel kapcsolatban még nincs ö, jogsértési eljárás. Ezekben a témákban az Európai Bizottság kész ö, nyílt párbeszédre a probléma megoldása érdekében a lengyelekkel. Amikor a lengyel kormányjal a párbeszéddel meg lehetne oldani a problémát, ez lenne az európai út. Az európai bizottság azonban a szerződés őrzője is, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy garantált a hatalmi ágak szétválasztása, ez alapelve az Európai Unió működésének. És az Európai Parlamenthez hasonlóan az Európai Bizottság is elismeri, felismeri azt, hogy minden tagállamnak joga van az igazságszolgáltatását megreformálni, de ez nem jelentheti azt, hogy korlátozzák, vagy véget vetnek a hatalmi ágak szétválasztásának, és hogy politikai ellenőrzés alá vonják az igazságszolgáltatást. Ez nem lehet a reformok eredménye. Azonban azt nem kérdezzük meg, hogy a reformokra van joga a lengyel hatóságoknak, és nem, elismétlem még egyszer, nem tudom elégszer mondani, hogy párbeszéden keresztül szeretnénk megoldani ezt a problémát a, az indoklásra látott véleményünk alapján és konkrét lépések alapján. Összefoglalásképp arra szeretnék emlékeztetni, hogy a jogállamiság fenntartása minden Európai Uniós intézmény közös feladata, és fontos a bizottság és az Európai Parlament továbbra is szorosan együttműködik ez ügyben, és a tanács is, szeretném hozzátenni, akik a hetes cikk szerinti eljárásban konkrét felelősséggel bírnak. Még egyszer, szeretném elismételni kérésemet a lengyel kormány felé, segítsenek ezt a problémát megoldani, azon elvek alapján, amik a cikk más, az Európai Uniós Szerződés második cikkében szerepelnek. Ez az egyetlen igazi előrevezető út. Ha tiszteletben tartjuk a jogállamiságot, tiszteletben tartjuk a hatalmiak szétválasztását, az igazságszolgáltatás függetlenségét, minden egyes lengyel állampolgárnak joga van ehhez, minden európai állampolgárnak joga van ehhez, hiszen az elnök is azt mondta, az lengyel ö, bíró, egyben európai bíró is. És az Európai Uniós törvényeket a lengyel bírák értelmezik. Az Európai Bíróság is, lengyel bíróság is. Ezért aztán a jogrendszerünk elválaszthatatlan. Nagyon fontos, hogy érintetlenül maradjon, és a hatalmi ágak szétválasztása, ami nagyon fontos az Európai Unió jogi rendszere szempontjából, szintén érintetlen maradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos úr. Most következne a kormány részéről a hozzászólás, a kormány képviselő részéről, de ahogy az imént már elmondtam, nem a már általam említett okokból a kormány képviselője nem jött el, úgyhogy most rögtön áttérünk, és az, e-, át is térünk az első fordulóra, a kérdésekre és a válaszokra. Először a Varsói Delegáció tagjait hallgatjuk meg, hogy az ő kérdéseiket is meghallgathassuk. Szeretném megemlíteni, hogy különböző okoknál fogva egyes kollégák nincsenek itt, viszont akik itt vannak, Tomaszewski úr itt van? Nincs. Engel úr? Lesz az első hozzászóló, parancsoljon a néppárt tagja ebben a delegációban. Köszönöm, Claude. Azt hiszem, elég rövid leszek, ugyanis eh, a körülmények megint olyanok, hogy gyakorlatilag eh, amit hónapokon keresztül hittünk, az eh, most megerősítést nyert a lengyelországi delegáció. Akkor történt, amikor a delegáció, amikor a kormány nagy többsége úgy gondolta, hogy semmi tennivalunk nincs ott, átléptük a hatáskörünket, talán egyfajta tényfeltáró misszió keretében járunk ott, és az a retorika, amelyet hallottunk több alkalommal, az egyértelműen nem egy baráti hangvételű retorika volt megakadtunk annál a témánál, amely ma is foglalkoztat bennünket, mert hivatalos, hivatalosan sohasem kaptuk azt a reakciót, hogy szeretnének túllépni ezen, és az a tény, hogy ma nincs itt a kormány tagja, szintén ezt erősíti meg. nem tapasztaltunk eh, a lengyel hatóságok eh, részéről különösebb hajlandóságot a bizottsággal való együttműködésre, párbeszédre, irányunkban sem tapasztaltunk ilyesmit, amikor ott jártunk szeptemberben, és eh, most sem tisztelnek meg a lengyel hatóságok a jelenlétükkel, de úgy gondolom, hogy folytatnunk kell azt az eddigi munkát meg kell kísérelnünk meggyőzni a lengyel hatóságokat arról, hogy nem ez a megfelelő út, és a lengyel közvéleményt is meg kell győznünk arról, hogy továbbra is számít a számunkra, számít a véleményük, és szeretnénk leszögezni, hogy a meghozott intézkedések és mechanizmusok nem a megfelelőek. Én úgy gondolom, hogy a legutóbbi választások azt sugalhatták, hogy a helyzet változhat, és a lengyel közvélemény is azt tapasztalhatta, hogy egy olyan úton indul el a lengyel kormány, amely lassan kivezeti őket az Európai Unióból, és egyértelműen nem ezt akarják, ezért továbbra is hiszek abban, hogy támogatnunk kell a lengyel népet e tekintetben. Az Európai Család teljes jogú tagjai, a számunkra közös elvek, értékek vonatkoznak rájuk is. Az igazságszolgáltatás politikai szintű leigázása nem tartozik ezen alapelvek közé, és a lengyel hatóságoknak is be kell látniuk, hogy eh, ahogyan Claude és eh, a bizottság is elmondta, hogy azon intézkedések, amelyeket meghoznak, egy politikai igazság szolgáltatással egyenértékű, ez pedig nem elfogadható az Európai Unióban, ezt eh, már eddig is leszögeztük, és a továbbiakban is ezt kell leszögeznünk. Köszönöm szépen, Engel úr. A Varsói Delegáció egy további tagja, a GUE tagja, Barbara Spinelli, aki jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Parancsolj! Grazie, Presidente. E ringrazio il vice... Köszönöm elnök úr, megköszönöm Timmermans alelnök úrnak, hogy eljött hozzánk. Én is részt vettem a lengyelországi küldöttségben, és el tudom mondani, hogy mennyire nagyon fontos a bírák számára, akiket találkoztunk, az a fellépés, amit a bizottság megtesz. Egyébként nem csak a bizottság, hanem az Európai Parlament is. Valóban igaz az, hogy komoly várakozások vannak. Tehát várják ezeket az üzeneteket, amelyek a, tőlünk a parlamentből, illetve a bizottságból érkezhetnek. És ami a hetes cikket illeti, nem tudom, hogy azok a kollégák, akik Lengyelországba utaztak velem együtt, ugyanezt a benyomást alakították -e ki magukban, hogy a bíróságban több, a bíróságban több izomunk van, nem azért, mert a hetes cikk fontosságát tagadnánk, sőt, ellenkezőleg. Tulajdonképpen hogy az Európai Parlament állásfoglalását elfogadtuk, de a hatékonyság szempontjából, illetve annak a valószínűsége szempontjából, hogy a, a bíróság ugye valóban védi a hatalmi ágak szétválasztását egyfajta útmutatóként. És szerettem volna Timmermans elnök úrnak még azt is elmondani, hogy én teljesen értem, amit a bevezetőjében mondott, hogy a jogi kérdésekre fogja korlátozni a hozzászólását. Értem, hogy milyen feladatok, feladatai vannak, amelyeket ellát, és ugye, hogy a mi állásfoglalásunk fényében mit tesznek, de a jogállamiság az egy olyan fogalom, amelybe az alapjogok is beletartoznak. és ismét visszautolok itt a lengyelországi látogatásunkra, és azt hiszem, hogy a küldöttség elnöke, Claude Moraes is tapasztalhatta ezt velünk, hogy nagyon-nagyon sok jog forog veszélyben Lengyelországban. Különösképpen például arról van szó, hogy a teljesen független sajtó létezhessen, a reproduktív egészsége kapcsolatos jogok szintén veszélyben vannak. Itt utalnék az abortusz törvényre, amelyet nem fogadott el eredeti extrém formájában, amit a kormány akart a, a parlament. De ettől függetlenül ugye még mindig ott lebeg a fejünk fölött, és nagyon fontos szerepet tölt be az egyház. És mégsem alkotmányos hatalmat gyakorló intézmény, de ettől függetlenül nagyon erős a befolyása, és ezt éreztük mindenütt. Az emberi jogokat védő civil szervezetekkel folytatott találkozókból ez mindig kiderült. Köszönöm szépen. Köszönöm, Spinelli képviselő. Tehát ezek voltak eh, a delegáció tagjai. Mások is jelezték, hogy szeretnének hozzászólni, megadom a szót a jelentkezés sorrendjében, de még mielőtt ezt megtenném, a delegáció elnökeként szeretnék eh, kitérni egy dologra, amit Engel úr említett, ez pedig a parlament eh, státusza, illetve álláspontja a Varsói delegációs látogatással kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a delegáció két itt lévő tagja is megerősítheti ezt. Ez nem egy tényfeltáró misszió volt, hanem a hozzájárulási eljárás keretében a parlamentnek ez egy látogatása volt. A parlament beleegyezését kell adja ebben a folyamatban, és ezt leszögeztük a lengyel hatóságok, illetve az összes tárgyaló partnerünk felé, hogy e célból járunk ott. A kollégáknak tehát meg kell érteniük azt, hogy formális szerepet töltöttünk be ezen mechanizmus keretében. A bizottság első alelnöke is hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát, mi is erre a, parlam, erre a párbeszédre törekszünk a szerepünknek megfelelően. Tehát köszönöm Engel úr, hogy ezt hangsúlyozta a következő hozzászóló Bóni képviselő. Köszönöm, lengyelül fogok hozzászólni. Először is szeretnék köszönetet mondani ezen Lengyelországba tett látogatásért, illetve az ezzel kapcsolatos munkáért. Várjuk a jelentést, amelynek alapján megvitathatjuk a kérdéseket, és levonhatjuk a következtetéseket. Köszönöm Timmermans úrnak is azt, hogy ilyen hitelesen beszámolt a látogatásról. A harmadik dolog, amit fontosnak tartok, az az, amit a bizottság tett. Az Európai Bírósághoz utalta ezt a kérdést, ugyanis ezáltal most már jogi ösvényre tereljük ezt a témát. Tehát itt már nem csak egy politikai vitáról van szó, ez már több hónapja folyik. Azok, akik azt mondják, hogy a mai ülés ismételten Lengyelország ostorozása, hogy pusztán e célból jöttünk itt össze. Le kell szögeznünk, ez egy nagyon könnyű eljárás. A legfelsőbb bíróságról beszélni Lengyelországban, illetve együttműködni az Európai Bírósággal, valamint az Európai Unió intézményeivel, és hát láthattuk az együttműködés hiányát, amiről nagyon jól tanúskodik a lengyel köztársaság igazságügyi miniszterének távolét. Amikor Magyarországról beszéltünk, a magyar illetékes miniszter eljött a parlamentbe. Továbbá az Európai Bizottság különböző kérdéseket tett fel a jogállamiság megsértésével kapcsolatban – Ez a kérdés most a bírósághoz kapcsolódik. Egy megfelelő módon működő országban szükség van egy legfelsőbb bíróságra, amely függetlenül képes elvégezni a munkáját, és tiszteletben tartják egy ilyen országban az összes jogi mechanizmust. El kell kerülni az igazságügyi rendszer politizálódását. Ugyanis az igazságügyi, az igazságszolgáltatás politizálódása nagyon jól tanúskodik arról, hogy milyen módon sajátítják ki az igazságszolgáltatást az országban. De nem csak az igazságszolgáltatással kapcsolatban figyelhető ez meg, hanem a civil szervezetekkel, a médiával összefüggésben is. Sőt, az utóbbi időben még arról is szó esett, hogy a pénzügyi piacok, a pénzügyi intézmények mennyire függetlenek és mennyire önállóak. Most azon kollégákhoz szólok, akik minden bizonyal aztán majd támadni fognak. Nem szabad megsérteni az európai együttélés szabályait. Ez a legegyszerűbb eljárás, ez a legegyszerűbb út, és vissza kell térni arra a pályára, amelyen nem feltétlenül értünk mindenben egyet, lehet vitázni az európai intézményekkel, de legalább az Európai Unió belül folyjon az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bóni úr. Malin Björk a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. És köszönöm a biztosnak is eljött hozzánk. A kollégáimmal együtt egy levelet intéztünk önhöz, különböző képviselőcsoportokhoz tartozó kollégák, úgy gondolom, hogy fontos, hogy a jogállamiság kapcsán azt is megnézzük, hogy ki a címzett, illetve amikor sérülnek, sérül a jogállam, ez kit érint mindenek előtt. A levelünkben is ezt kiemeljük, hogy például az egyre inkább átpolitizált alkotmánybírósághoz intéznek egy kérdést, hogy vizsgálja meg, hogy az abortusz például legális-e az esetek 90%-ában, vagy például az LMBTI személyek diszkrimináló, diszkriminálása. Az LMBTI közösségek diszkriminálása kapcsolat, diszkriminálásával összefüggésben az ügyész, aki egyben az igazságügyminiszter ellen szólalt fel, és az alkotmánybírósághoz utalta az ügyet. Úgy gondolom, hogy amikor a jogállamiságról beszélünk és megnézzük ennek a következményét, akkor meg kell néznünk, hogy ennek milyen fenyegető következményei vannak az emberek életére nézve. Kollégáim is um, Említették, hogy mi az Európai Parlamentben a jelentésünkben rámutattunk ezekre az összefüggésekre, és a bizottság is uh, nyomon követi ezeket a fejleményeket, uh, és uh, megvizsgálja, hogy ki a címzetje, ki a sértetje a jogállamiság megsértésének. Amikor a szerződésekről és a szerződések cikkéről beszélünk, ezt is fontosnak tartom. Köszönöm szépen, Jurek úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Reméltem, hogy a delegáció tagjai után hozzászólhatok, mert én is régi tagja vagyok ennek a delegációnak. Úgy tűnik, hogy a parlamentben a lengyel képviselők nem vehetnek részt a lengyel hatóságokkal való párbeszédben, de szerencsére ez nem vonatkozott a delegációra, amikor a nagykövettel beszélt, aki ugye egy lengyel állampolgár, az Európai Unió nál az lengyel nagykövet, és ott tudtunk ugye beszélni a lengyel helyzetről, minden esetre én most nem is erről akartam beszélni, hanem inkább azt szerettem volna megemlíteni, hogy milyen veszélyes mindez az Európai Unió működése szempontjából, illetve a lengyel jog működése szempontjából. Remélem, hogy megtudhatjuk, hogy Timmermans úr hogyan vélekedik erről a kérdésről. Mint mindig, Timmermans úr minden bizonyal tudja, és mi is, de ez a vita a lengyel igazságszolgáltatásról egy olyan helyzetet eredményezett, amelyben nem volt lehetséges végrehajtani egy Európában, Lengyelországban kiadott bírósági elfogató parancsot, nem volt lehetséges végrehajtani mindezt. Ez pedig a szabadságot korlátozza. Amikor politikai szabadságról beszélünk, az nem csak az országok közti kapcsolatokra vonatkozik, hanem arra is, hogy az állampolgárokról hogyan tudunk gondoskodni, és az állampolgárok számára fontos, hogy a bűncselekményeket elkövetőket üldözni tudjuk. Nekik is az legyen állampolgároknak joguk van a biztonsághoz nem csak a bizottság vagy a parlament, hanem a tagállamok, az Európai Unió tagállamai a szerződések értelmében egymás szemére vethetik a kettes cikkben foglaltak érvényesülését. Különböző országok, tíz ország egy vádat fogalmazott meg, ami azt hiszem, hogy egy jó példa, egy jó példa arra, hogy független attól, hogy mi Timmermans úr álláspontja ebben a kérdésben, reagálnunk kell. Reagálnunk kell a lengyel állampolgárok aggodalmaira a bűnözéssel kapcsolatban. Engem pedig aggaszt, hogy itt nem pusztán az Európai Unió vagy a parlament és a lengyel hatóságok közti párbeszédről van szó, hanem itt támadás éri a lengyel közvéleményt, a lengyel lakosságot és persze a lengyel jogot is. Én magánszemélyként és politikusként is tisztelem Barbara Spinelli kollégát, de azt kell mondjam, hogy meglepett, amit mondott. Ugyanis azt állítani, hogy ez a törvény, amely egy projekt az abortussal kapcsolatban szerintem egy komoly nyomásgyakorlást jelent a lengyel hatóságokra nézve. A lengyel hatóságok jogszerűen járnak el, védik a lengyel állampolgárokat, és aki nem tudná, annak szívesen elmondom, hogy ez a törvény tervezet az abortussal kapcsolatban egy polgári kezdeményezésnek felel meg. Az elnök Moraes úr azt mondta, hogy sajnálja, hogy senki sincs itt a lengyel hatóságok részéről. Azt kell mondjam, hogy sajnálatosnak tartom, hogy nincs itt senki a civil társadalom részéről. Kaja Godek például, aki a lengyel jogszabályok alapján ő kezdeményezte ezt a fellépést, ő volt a kezdeményező, és sajnálatosnak tartom, hogy nincs ma itt, és nem mondhatja el a véleményét, mert ez némileg ellentmond az Európai Unió és az európai állampolgárok közti párbeszéd elvének. És mindezt nagy sajnálkozással mondom azok alapján, amit, annak fényében, amit Barbara Spinelli mondott, ami pedig az egyházat illeti. Az egyház a lengyel állampolgárokhoz tartozik, és a tudományos hatóságokhoz vagy a médiához hasonlóan a társadalom tiszteletét élvezi. És a társadalomnak köszönhetően nagyon gazdag, mindenki részt vehet a vitában, és hangoztathatja számára fontos érveket. Spinelli asszony rákérdezett a lengyel jogra is. Szívesen tisztázom ezt a helyzetet. A lengyel alkotmány kimondja, hogy hálásak vagyunk őseinknek a tőlük kapott kultúráért, és zárójelben azt kell mondjam, hogy az Unióról szó, Unió működéséről szóló szerződés 17-es cikke értelmében párbeszédet kellene folytatnunk a vallási szervezetekkel, az egyházi szervezetekkel, képviselőkkel. Nem tudom, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja -e ezt. Normális dolog persze bírálni ezért a társadalmat. Nos, szerintem ez egy elég veszélyes gyakorlat. És szeretnék még valamit megosztani önökkel. Amikor felkészültem erre a vitára, úgyból elolvastam, François Mitterrandról szóló műveket, és itt ugye a demokratikus átmenetről beszélünk, mit olvastam ebben a műben, ugye François Mitterrand azt írta, hogy amit tett, azt azért tette, hogy elérte célját, és Michel Debréltól idéz. amikor azt mondta, hogy egy jogi fellépés, ha nem éri el egy ország céljait, akkor nem ér semmit, és itt a szerződésekről ír. Összehasonlítani a dolgokat nem feltétlenül egy jó érv, de ha megnézzük az Európai Uniót, azt kell mondjam, hogy mindezen viták Lengyelországban is folynak. és elhangzik az is, hogy külső nyomást gyakorolnak. És egy utolsó megjegyzésem is volna. A szerződés. A szerződés értelmében az Európai Bizottság a szerződések őren. De hogyan teszi ezt, hogyan őrködik a szerződések felett úgy, hogy tiszteletben tartja a hatalmi ágak közti megosztást, tehát talán jobb lenne, hogyha megvárnánk a bíróság határozatát. Timmermans úr, önt pedig arra sarkalnám, hogy vegye figyelembe azt, amit Ferhofstadt úr mondott a közelmúltban. Azt nyilatkozta, hogy a tanács nem teljesítette a bizottság útmutatását, na de a bizottság nem útmutatást vagy utasítást ad ki. Ennyi lenne részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Barbara Kucsinska. Panie Przewodniczący, mm, ja chciałam odpowiedzieć, że ja... Köszönöm szépen. Elnök úr, nem vettem részt ebben a delegációban, ebben a küldöttségben, amely Lengyelországba utazott. Megállapodtunk egymás között, hogy lengyel európai parlamenti képviselők nem lesznek a küldöttség tagjai. Ez a küldöttség Varsóba utazott adat és információ gyűjtés céljából, objektív módon szerettek volna információkat gyűjteni, de most, hogy önöket hallgatom, egy valamiről elkezdtem itt elgondolkodni, különösképpen mikor eh, Jurek urat hallgattam, aki a dögoli reformokról beszélt. Mik a politikai változások, mik a reformok, amelyeket végrehajtanak az igazságügyi reformok. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi volt a változtatások célja milyen céllal igyekezték ezeket a reformokat végrehajtani? Hatékonyabbá kívántak tenni az eljárásokat? Nem, mert most még hosszabbak. Még professzionálisabb szakembereket akartak alkalmazni? Nem, mert tudjuk, hogy a megfelelő készségeknél nem rendelkezők is ma bírák. Esetleg az lehetett a reformok célja, hogy felrebb, tisztességesebb legyen az igazságszolgáltatás? Nem, ez sem, mert sokkal több a fellebbezés az elsőfokú ítéletekkel szemben, mint korábban. Tehát úgy tűnik, hogy valami egész más volt ezeknek a reformoknak a célja, és nem túl nehéz ezt megállapítani, hogyha megnézzük, hogy hogyan is vezették be ezeket a reformokat. Először a bírák cseréjét említem de azt is elmondhatjuk, hogy ugye a legfelsőbb bíróságban a fegyelmi kamarát létrehozták. Ez is azt mutatja, hogy a változtatások célja nem az, csak az volt, hogy a saját bíráikat helyezzék pozícióba mindenütt, hanem az is, hogy a megmaradó bírákat ellenőrizzék, és meg tudják fenyegetni fegyelmi eljárással. Tehát mindenkit, aki független szeretne maradni, fegyelmi eljárással fenyegethessenek. Azt hiszem, ma délután kapunk majd még erről további információt. Timár úr is említette ezt a problémát. Elmondta, hogy vannak ilyen ügyek, amikor fegyelmi vizsgálatot indítanak bírákkal szemben, és még azt sem engedik meg, hogy ügyvédek kísérjék ezeket a bírákat, akiket fegyelmi védséggel vádolnak. Tehát tulajdonképpen mi volt a cél? Európának akartak mutatni valamit? Én úgy gondolom, hogy hatalmas a korrupció, és a korrupciós botrányok amelyek a pénzügyi ellenőrzéshez kapcsolódtak, és kirobbantak Lengyelországban. És mutatták, hogy mennyire nehéz a helyzet, hogy maga a pénzügyi ellenőrző testület megvesztegethető, és az, hogy a kormány monopolizálja az igazságszolgáltatást, az ellenőrzése alatt tartja az egész rendszert, oda vezet, hogy a hatalmi ágak szétválasztása nem valósul meg, mindenkit nagyon szorosan ellenőriznek. Teszik mindezt azért, hogyha esetleg bűncselekmények elkövetésekor gondok adonnának, akkor büntetlenül megúszszák az elkövetők. Nagyon nehéz ez a párbeszéd a két fél között, és persze ugye az Európai Bíróság felszólítása, illetve az, hogy ezt hogyan teljesítette, illetve hogyan nem teljesítette a lengyel kormány, ez is azt mutatja, hogy nincsen jó akarat itt, nincs szándékuk arra, hogy visszatérjenek a jogállamiság útjára. Köszönöm szépen, kollégák, a bizottság jelezte, hogy 3 óra 30 körül kell a biztos úrnak elmennie, úgyhogy igyekeztem megakadályozni, hogy bárki is nagyon hosszas beszédet tarthasson. A leghosszabb ö, megszólalás 8 percig tartott. Elnézést kérek emiatt a biztos úrtól. Egyre hosszabbodik a hozzászólók listája, úgyhogy mindenkit kérek arra, hogy kettő percre korlátozza a hozzászólását. Vojt úr következik. Ja, danke. Köszönöm szépen, elnök úr. Timmermans úr jelezte, hogy meglepi az, hogy az igazságügy miniszter nem jött el, nem kész a párbeszédre, de akkor először meg kellene vitatni azt, hogy egyáltalán milyen párbeszéd folyik itt ebben a házban. Ez egy olyan párbeszéd, amelynek nyitott a kimenetele? Nem. Azt várjuk el attól, akit meghívunk, hogy vesse alá magát, és ha már a bírák függetlenségéről beszélünk, egyre inkább az a benyomásom, hogy ön a bírák alárendeltségére utal, olyan, olyanokére, akik nem feltétlenül értenek egyet a keresztény értékekkel. Egy keresztény értékekre épülő országban, mint Lengyelország egy bíra számára nem egyértelmű, hogy egy gyermek anyamékben bekövetkezett halálát jóvá hagyja egy ilyen országban. Nem egyszerű egy homoszexuálisok kötött homoszexuálisok között megkövetett, megkötött házasságra igent mondani. El kell fogadnunk, hogy bizonyos országokban mások az értékek. Itt a parlamentben mindig azért küzdünk, hogy a muzulmánoknak minden értéket biztosítsunk, ugyanakkor ezt a keresztényektől megvonjuk. Éppen ezért az lett a keresztény országokból is, ami, amit láthatunk. Hogyha a bírák kapcsán azt vitatjuk, hogy 75-ről 70 évre viszik le a nyugdíjkorhatárt, akkor nézzük meg, hogy az Európai Unió egy szuverén állam belügyeibe, jogaiba hogyan avatkozik be. Remélem, hogy Lengyelország számára továbbra is lehetséges lesz ezen törekvéseiket, amelyeket például Lengyelországban vagy Magyarországon olyanok, mint ön vagy Soros megpróbálnak keresztül vinni, hogy ezt meg tudják akadályozni, és ezáltal képviseljék továbbra is a keresztény világ érdekeit. Kollégák, lezárom a listát, mert a biztosodnak el kell mennie. Sophie Intvert és Visznyánszka kollégákat még meghallgatjuk, és utána biztos úrnak adom meg a szót. Szofi. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jurek úr hozzászólásának tartalmától eltekintve azt hiszem el kell, hogy mondjuk, hogy nem bánhatunk így a kollégákkal, ilyen sok hozzászólási időt felhasználunk, és a többiek pedig nem tudnak részt venni a vitában. De hogyha megnézzük, hogy mit is mondott konkrétan, és egyébként volt úr hozzászólása is, ugyanilyen, teljesen más az agenda. Ez itt most nem egy technikai kérdés az igazságszolgáltatás reformjáról. Nem, teljesen más itt a cél, ja, a kormánynak a női jogok tönkretétele, az LGBT jogok tönkretétele, a pluralizmus tönkretétele, a vallásszabadság tönkretétele, a demokrácia, a média szabadságának az aláásása tönkretétele. Ez a kormány valódi célja. És van is ennek neve, egy manifestó, a manifestó címe a természetes rend helyreállítása, visszaállítása. Jórek és volt urak, vagy urak, ezt szeretnék. Heteroszexuális, fehér bőrű középkorú urak, keresztény urak szeretnék a saját meggyőződéseiket ráerőltetni a többiekre, ők szeretnének diktálni. Miért nem mondják ezt be őszintén? és azt mondták, hogy senki más nem áll meg egész addig, amíg a célkitűzéseit el nem éri. Hát azt hiszem, hogy magukról beszéltek, nem? Mert ez az önök agendája. És biztos úr, én teljes szívemmel, ahogy ön is tudja, támogatom az összes beavatkozást, amelyet ön ö, megtett a lengyel kormánynál. Legyünk itt világosak, kedves kollégák, a lengyel kormányról van itt szó, nem a lengyel népről. A lengyel kormánynak vannak szélsőséges nézetei, és elég megnézni a lengyelországi demonstrációkat, ott lehet látni, hogy a többség, a lengyel emberek többsége milyen értékeket támogat, és vonult ki demonstrálni. Az Európai Bizottsággal folytatott eszmecserében ki kell emelni azt, hogy gyengítjük az ügyünket azzal, hogyha csak és kizárólag az igazságszolgáltatásra összpontosítunk. Hogyha a jogsértések rendszer szintű jellegét akarjuk kiemelni, akkor, ahogy Björk kollégám elmondta, tágabbra kell venni a látókörünket, és ez szerepelt a levélbe is. Tehát ide be kell venni az abortusz törvényt, a gyülekezési jog korlátozását, az igazságszolgáltatás alásását, de azt is, hogy nem hajlandók elismerni az Európai Bíróság hatáskörét. És ezek az úgynevezett igazságszolgáltatási reformok csak ezt az agendát valósítják meg, amelyet én most itt az előbb felvázoltam ezt kell vizsgálnunk, hogy a lengyel kormány hogyan ássa alá az igazságszolgáltatás függetlenségét, és az összes többi jogot és értéket, amelyet mi a többség képviselünk. Itt nem Lengyelország, Lengyelországról vagy a lengyel népről van szó, hanem az Európai Unió integritásáról, mint értékközösség integritásáról. És ezért kellene mindenkinek nagyon határozottan, teljes szívvel ezek mellett, az érték mellett, értékek mellett kiállni, és nem technikai megbeszélés mögé elbújni. Köszönöm szépen, és Visnyeszka asszonynak adom meg a szót utolsó hozzászólóként. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, hát az előttem szóló kollégát hallgatva azt mondhatnám, hogy nincs hozzátenni valóm. Ebből kize, ki, világosan látszik, hogy milyen oldalon állnak a, az ellenzők, az ellenzékiek. De mivel én lengyel képviselő vagyok, büszke vagyok a lengyelségemre, lengyel állampolgárok választottak meg engem ide azért, hogy az Egyesült Európában őket képviseljem. Ezért e kell, hogy mondjam, hogy ez a helyzet, amelyet az előttem szólók lefestettek, és őket is Lengyelországban választották meg, ez nem tükrözi a valóságot. Tehát az általuk elmondottak nem tükrözik a valóságot. Kodricka asszony az, a hozzászólásában nem megfelelő nyelvezetet használt, és akkor enyhén fogalmaztam pórázon tartásról, tisztogatásokról és egyebekről beszélt, messze áll ez, távol áll ez az igazságtól Lengyelországban. Szerencsére ezek a szabályok már a múltéi, az előző kormány együtt eltűntek. Voltak olyan esetek, ahol a bírák telefonhívásokat kaptak. Én szeretném elmondani önnek, elnök úr, hogy jelenleg nagyon is jó a helyzet Lengyelországban, Tavaly az Európai Parlamentben olyan kijelentések voltak, amelyek a függetlenségi menetet érintették, és azt mondták, hogy ez itt embereket érintette. Lengyelország függetlenségének századik évfordulóján több ezer lengyel vonult végig Varsó és több más város utcáin békében ünnepelték a függetlenséget. Tehát a lengyelországi helyzet igenis nagyon jó, és ez igaz az igazságszolgáltatási rendszer reformjára is, és nagyon remélem, hogy ön őszintén alaposan meg fogja fontolni a lengyel kormány válaszát az Európai Bizottságnak, és el fogja ismerni, hogy az elfogadott reformok a jó irányba mutatnak. A nyugdíj korhatár leszállításával kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy egy, a korábbi kormány 12 évvel kibővítette ezt, lengyel nők esetében is, gazdálkodó nők esetében is, de mondjuk ezzel nem foglalkozott a bizottság, hogy a legyen nők megválaszthassák, hogy mikor akarnak nyugdíjba menni. Köszönöm szépen, biztos úr, a türelmét, és akkor most megadom a lehetőséget a válaszadásra. Nagyon sokáig beszéltek a képviselők, de talán, hogyha tudna reagálni. Nem sok kérdésre került sor, inkább észrevételek, személyes vélemények voltak ezek. Köszönöm szépen, megpróbálok reagálni az elhangzottakra, és az egy-két kérdést megválaszolni, amit a képviselők föltettek. Hadd kezdjem azzal, hogy honnan merítem az optimizmusomat ebben az eszmecserében. Ez maga a lengyel nép, a lengyel emberekből merítem az optimizmusomat, ugyanis a lengyel civil társadalom nagyon élénk. A lengyelek a saját fejükkel gondolkodnak. Nélkülük teljesen mindegy, hogy mi a bizottság vagy az Európai Parlament mit tesz, nem nagyon érnénk el sokat de éppen ő miattuk, az ő munkájuk miatt az, amit mi teszünk, a végén sikeres lesz. Azért van ez így, mert a lengyel emberek elsőprő többsége ebbe az értékközösségbe szeretne tartozni, amelyet Európai Uniónak hívnak, és ez a lengyel emberek elsőprő többségét jelenti. Engem sokan kritizáltak az elmúlt négy évben. Voltak, akik azt mondták, hogy jaj, vigyázzon, mert amit tesz, az oda fog vezetni, hogy Európában, Lengyelországban megerősödik az euroszkepticizmus, és egyre több lesz az euroszkeptikus, és közben nem ez következett be, hanem az Európai Uniót támogatók száma nőtt meg. A lengyelek köszönik szépen, tudnak a saját fejükkel gondolkodni, és nagyon is európai módon gondolkodnak. Ezzel is vezet a második észrevételemhez, és ezt szeretném a lengyel kormány felé címezni, illetve ebben a házban azoknak címzem még ezt, akik a lengyel kormány álláspontját támogatják. Hogyha önök látják, hogy a lakosság ehhez az értékközösséghez kíván tartozni, akkor azt is meg kell, hogy értsék, hogy ennek a közösségnek a tagsága szabályokkal is jár, amelyeket be kell tartani. Nagyon sok ö, kedvezményezettséggel és joggal jár ez a tagság, úgymond az Európai Unióban, de vannak feltételek is. Például a jogállamiság tiszteletben tartása, mert egyébként ez a klub nem működik. És én ezt gyakorlati szempontból is mondom, hiszen a belső piac is azért működik, mert a belső piacon működő minden egyes vállalat, személyiség, jogi személyiség biztos abban, hogy a jogszabályokat ugyanúgy betartják mindenütt. És kinek kell ellenőrizni, hogy valóban erre kerül a sor? A nemzeti bíráknak. És ebben a tekintetben a nemzeti bírák európai bírák. Hogyha egy nemzeti bíróságon egy bíró nak kétségei vannak afelől, hogy egy európai jogszabályt korrekt módon megfelelően alkalmaz az érintett tagállam, akkor ez a bíró az Európai Bírósághoz fordulhat értelmezést kérve. És e tekintetben az Európai Bíróság ekkor nemzeti bíróság is. Ez az egyetlen módja annak, hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy az Európai Uniós jogszabályokat az EU területén mindenütt egyformán alkalmazzák. Hogyha ezt megakadályozzák, hogy egy, Euró, hogy egy bíró ezt függetlenül elvégezze ezt a munkát, illetve megakadályozzák az utasításaikkal azt, hogy az Európai Bírósághoz forduljanak a bíráik, akkor konkrétan, konkrétan ezt ássák alá, az Európai Unió működését sodorják veszélybe. Tehát a bírák független professzionális működése, az európai jogszabályok értelmezésében a függetlenségük, a munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU működjön. Persze rengeteg alapjogi problémáról beszélhetnénk ma, de a mai meghallgatásnak nem ez a témája, a többi alapjogról beszélhetünk egy másik alkalommal. Azonban a jogállamiság védelme és az alapjogok védelme nagyon is személyes dolog, mert minden egyes állampolgárt érint ez. Minden egyes állampolgárnak joga van ahhoz, hogy ismerjék a jogaikat, és hogy tudják, hogy ugyanúgy megvédik őket ezek a jogszabályok, mint bárki mást. Ez a jogállamiság egy alapvető jellemzője az Európai Unióban. Tehát nem lehet különbséget tenni az emberek között a bőrszínük miatt, a vallásuk miatt, vagy amiatt, hogy milyen közösséghez tartoznak, vagy milyen kisebbséghez, és így tovább. Tehát a jogszabály nem válhat a többség kezében a kisebbség fegyelmezését szolgáló eszközzé. Ez elengedhetetlen. És néha, hogyha megnézem azon emberek politikai programját, akik hisznek ebben a kulturális többség uralmának nevezett valamiben, akkor látom, hogy szükséges, ez egy újabb ok arra, hogy megvédjük az alapjogokat és a jogállamiságot. Azért, mert minden egyes tagállamban tapasztalható ez, hogy sokszínű az unió, de minden állampolgárnak ugyanolyan védelemre van joga. Elég ezt az EU szintjéről megnézni még a legnagyobb népesség is, a legnagyobb lélekszámú népesség, a németek is kisebbségben vannak, hogyha az egész Európai Uniót tekintjük. Ezért kell, hogy jól működjön az Unió, hogy garantáljuk, hogy ne dominálhasson, ne uralkodhasson el egy többség. Azért hangsúlyozom ezt, mert pont a mai eszmecserének is ez a lényegi eleme. És kik az első áldozatok, hogyha a jogállamiságot nem védik meg? A kisebbségek és nem meglepő, hogy a kisebbségek ennyire nyomás alatt vannak a mai napon. És mik ennek a következményei? Ahogy mondtam, mindez ahhoz fog vezetni, hogy de facto megoszlik az Európai Unió, hogyha nem, megosztott lesz, hogyha nem egyformán alkalmazzuk az Európai Uniós jogszabályokat mindenhol, és hogyha a lengyel népesség szeretne része lenni az Európai Unió egység közösségének, akkor az értékeket meg kell védeni a nemzeti hatóságoknak is, és az Európai Bizottságnak kötelezettsége, hogy őrzője a szerződéseknek, ezeknek a kötelezettségeknek, és hogyha úgy érezzük, hogy ezeket fenyegeti valami, akkor lépni fogunk. Jurek úr felvetette a lengyel jogok kérdését is, azt hiszem, hogy az imént felvázoltam, hogy ezt hogy látom, nem úgy, ahogy ő. Ez az Európai Bizottság álláspontja említette a kiadatás visszautasításának a kérdését. Ez valóban egy olyan dolog, amit egy bíra végezhet. Hogyha az Európai Unió igazságügyi térségként kell, hogy működjön, akkor egy fontos elem az is, hogyha valaki ki akar adni egy szemét egy másik országnak, akkor a kiadatásról szóló döntés során biztosnak kell lenni abban, hogy a másik tagállamban igazságszolgáltatás előtt álló személynek egy független bíróság által igazságos eljáráshoz biztosított joga érvényesülni fog. És ha azt látjuk, hogy milyen kumulatív hatása van a reformoknak Lengyelországban, akkor a, az európai állampolgárok bírák felmerülhet a kétség, hogy a lengyel bíróságon egy állampolgári ügye a független bíró döntésén fog volni, vagy pedig egy politikai telefonhíváson. Nagyon fontos éppen ezért, hogy az igazságügyi rendszer legyen független, és hogyha jó rekurszolgáltat akar tenni a lengyel népek, népnek, akik azt akarják, hogy a bűnözők börtönbe kerüljenek, akkor biztosítsa azt, hogy független legyen a bíróságuk és az igazságügyi rendszerük. És akkor minden európai bíróság nagy örömmel fogja visszaküldeni a kiadatást kérő lengyel hatóságoknak Európából a bűnözőket, mert biztosítva látják majd az, hogy igazság, méltányos öm, és igazságos eljárásban lesz részek. A lengyel katolikus egyház, illetve ha pontosabban mondanám, a Lengyelország i római katolikus egyháznak a képviselőinek is azt mondtam, legalábbis ők mindig arra utaltak, azok a képviselők, hogy Vojtila pápának, János Pál pápának a doktrinája, és a, egyben ez a katolikus egyháznak a doktrinája is, amit be kell tartani. Én önhöz hasonlóan azt gondolom, hogy a civil társadalomról szóló párbeszédnek nagyon fontos részei az egyházak, az összes európai egyház, és a nem vallási szervezetek is. Az Európai Bizottság számára ez nagyon fontos, nagyon sok energiát fektetünk ebbe a párbeszédbe az elmúlt négy év során, az én mandátum alatt is, és a lengyel egyházak bevonására is odafigyelünk. Számomra nagyon fontos valami, és Fogt úrnak mondanám, hogy mi a társadalmat teljes mértékben különbözőképpen látjuk. Az ön szűk definícióját arra vonatkozóak, hogy mit jelent kereszténynek lenni, én nem osztom. Nem osztom Fogt úrnak Vladimir Putyin iránti még csodálatát sem, úgyhogy kérem lengyel barátaimat is, hogy legyenek óvatosak azzal, hogy kit dicsérnek, és hogy kinek a támogatását élvezik. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner, and, uh... Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel ez az első kérdés válaszkör kör lezárul. Köszönöm szépen az idejét és a válaszait. Kollégák, mielőtt a második körre rátérnénk, a második intézményi panelre, el szeretném magyarázni, hogy ez egy folyamat része, amiben vagyunk, a bizottság kezdeményezte, a parlamentnek pedig hagyási jogköre van. Nagyon röviden, az osztrák és a román elnökség előadását fogjuk meghallgatni, hogy ők beszámoljanak arról, hogy szerintük merre halad a folyamat. Először az osztrák elnökség nevében Filip Wittner urat, a az állandó képviselet jogi tanácsadóját szeretném felkérni, hogy a jogállamiság helyzetéről szóló eljárás osztrák elnökség alatti haladását mutassa be, utána pedig majd a román elnökséget kérem fel, hogy szóljanak pár szót arról, hogy mit gondolnak erről a folyamatról. Pitnen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! A jogállamiság az egyik alapértéke az Európai Uniónak, a független igazságszolgáltatások pedig kulcsfontosságú, az egységes piac és az igazságügyi együttműködés szempontjából is. 2017-ben az Európai Bizottság beindította a hetes cikk szerinti eljárás Lengyelországgal szemben. Ez volt az első alkalom, hogy ezt az eljárást kezdeményezték. Tájékoztatnám önöket arról, hogy a tanácsban azóta mi történt. Az első lehetőség, hogy a beindítás után az eljárással foglalkozunk, a februári, 2017. februári tanácsi ülés volt. Itt a minisztereket a tanács tájékoztatta az helyzetállásáról és a párbeszédről, amit Lengyelországgal folytatunk a megoldás érdekében. A kötelező általános ügyi tanácsi üléseken március 20-án, április 17-én és május 14-én a bizottság folyamatosan tájékoztatta a minisztereket a fejleményekről. A miniszterek pedig támogatják a párbeszéd folytatását. Időközben Lengyelország a jogalkotásának bizonyos módosításait elfogadta, az Európai Bizottság szerint ezek azonban nem egészségesek elégségesek a fő aggályok eloszlatásához. Ezért az Európai Bizottság azt kérte, hogy hallgassuk meg Lengyelországot. Ez az általános ügyi tanács június 20-i ülésén zajlott le, ahol eszmét cseréltünk Lengyelországgal az indokolt véleményben foglaltakról. Azóta konkrét lépések születtek, hogy az érintett tagállam eljárásbeli jogai ne sérüljenek. Az első általános ügye tanács az osztrák elnökség alatt szeptember 18-án volt, ekkor került sor a meghallgatás második fejezetére. Ennek a rendszere ugyanolyan volt, mint a június 26-é. A miniszterek folytatták az elmélyült eszmecserét Lengyelországgal. A kérdések a bírák elfogultságára vonatkoztak, illetve arra, hogy hogyan garantálják, hogy az igazságszolgáltatás a jogállamiság normáinak megfeleljen. Az október 16-i tanácsülésem ismét friss információkkal szolgáltunk a miniszterek felé, akik elismételték, hogy nagyon fontos minden tagállamban betartani a jogállamiságot, és hangsúlyozták azt, hogy kézzel fogható haladásra van szükség. A november 12. általános ügyi tanácson ismét friss információkkal szolgált a bizottság, az osztrák elnökség az utolsó idei általános ügyi tanácsot készíti elő, ahol szintén fogunk foglalkozni ezzel az eljárással. Az elnökség nagyon komolyan veszi ezt az ügyet, és ezért mindig az eljárási szabályoknak megfelelően folytatta az ügykezelését az általános ügyi tanácsi üléseken. Reméljük, hogy gyümölcsöző lesz a Lengyelország és ott a bizottság közötti eszmecsere és párbeszéd. Elnök, köszönöm szépen, Bitner úr! A román elnökség fog jövőre sorra kerülni, ezért az ő képviselőjüket is meghallgatjuk. Kérem az állandó képviseletnek, hogy gyorsan tekintsék át azt, hogy hogyan kívánnak a román elnökség alatt foglalkozni ezzel a témával. Kérem, legyen rövid. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Európai Tanácsi és Bizottsági képviselők! Köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy röviden beszámolhatok arról, hogy hogyan látjuk a hetes cikk szerinti eljárás helyzetét, a román elnökség majdani hónapjai alatt. Ott szeretném kezdeni, amit az előttem szólók is mondtak, hogy ahogy a szerződésekben is szerepel a jogállamiság az Európai Unió alap értéke, ez megkérdőjelezhetetlen. Honnan fogunk kezdeni? Ez az elmúlt elnökség az osztrák kollégák eredményein fog alapulni. Osztrák kollégám már felvázolta, hogy a tanácsban hogy áll a helyzet. Teljes mértékben tiszteletben fogjuk tartani a szerződéseket, és ezeknek a szellemében folytatjuk majd az eljárást. A hetes cikk első bekezdése a megelőző eljárásról beszél a jogállamiság kontextusában, és ezért gondoljuk azt, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a konstruktív párbeszédet lehetővé tegyük az összes érdekelt fél között. És megpróbálunk közvetítőként ösztönzőleg fellépni, bátorítani ezt a párbeszédet, és reméljük, hogy a párbeszéd fő szereplői, azaz az Európai Bizottság és Lengyelország továbbra is gyümölcsöző eszmecserére tudnak majd sort keríteni. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a két elnökség képviselőjének, akik az osztrák és a jövő tavaszi a román elnökség perspektíváját felvázolták. Most a második intézményi panel következik. Először Jean-Claude Csolszem professzor emeritus következik, aki a Velencei Bizottság póttagja az Európa Tanácsban. Ezután Keszterk úr következik, az igazság ügyi tanácsok európai hálózatától végül Bodnár Ádám vagy Ádám Bodnár ö, lengyel ombudsman kap szót. Szívesen üdvözlöm mindhármukat, 10-10 percet kapnak álláspontjuk bemutatására. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A Velencei Bizottság alaposan részt vesz a lengyel ügy megvitatásában 2016 és 17 óta. Az LNC Bizottság egyik legrégebbi tagjaként el kell ismernem, hogy ilyen nehéz témával technikai, politikai és még érzelmi szempontból sem foglalkoztak. Ezért 2016-ban, illetve márciusban és októberben az alkotmány bíróság módosításai nyomán agályokat véltünk felfedezni. Ezek után a Nemzeti Igazságügyi Tanács, a legfelsőbb bíróság, illetve a rendes bíróságok szervezését is mm, reformokkal módosították. Először az Alkotmányügyi Bíróságra szeretnék kitérni. 2015-re a Jog és Igazságoság pártjának a kormányára szeretnék visszautalni. Ekkor a parlament alsóháza olyan módosítót nyújtott be, amely szerint öt bírát ők nevezhetnek ki. Ez az öt poszt betöltetlen maradt 2015 folyamán végig. A három mandátum pedig lejárt ebben a törvénykezési időszakban, és kettő másik pedig a következő időszak alatt kellett volna, hogy lejárjon, tehát teljes mértékben lecserélődött a bíróság tagja. A három bíra, akiket az alkotmánybíróság választott meg, soha nem tették le az esküt ezzel szemben. Az új parlament által meg kielnevezett új bíróság, ebből kettő az alkotmánybíróság tagja, három jóváhagyásával került kinevezésre, három pedig ennek az ellenkezése dacára. A lengyel hatóságok türelmetlenül válták azt, hogy András Leplinski úr a bíróság elnökének mandátuma lejárjon 2016. december 19-én. Ebben a pillanatban új körülményekre vonatkozó torvány, törvényeket fogadtak el, egy új elkönnököt neveztek ki, nagyon zavaros jogi körülmények között. Ennek az új elnöknek pedig az első lépése az volt, hogy a három alkotmány ellenesen kinevezett ö, ö, bírának a működését engedélyezte. Így az alkotmánybíróság összetétele önmagában alkotmány ellenessé vált. Ezen az összetétel kapcsolatos problémákon túl más módosítók is érintették a bíróság működését. Ezekről a módosításokról azt tudjuk elmondani, hogy céljuk az volt, hogy a lehető legnagyobb mértékekben lelassítsák, akár akadályozzák a bíróság működését. Egy példát mondanék. A bíróság közgyűlése nem tud döntést hozni akkor, hogyha 13 bíra nincs jelen legalább a 15-ből és nem kétharmaddal döntenek. A Velencei Bizottság bírálatai márciusban érkeztek meg, 2016-ban nagyon komolyan a, bíráltuk ezt a helyzetet. Ezeket a módosításokat utána az alkotmánybíróság törölte, a kormány azonban ezt a határozatot nem publikálta, bár az alkotmány azonnali nyilvánosságra hozatalt ír elő az Alkotmánybíróság határozatai esetében. A Velencei Bizottság második vélemény az Alkotmánybíróságról 2016. októberben született, és a főtitkár, az Európa Tanács főtitkára indította be ezt a folyamatot. Itt azzal foglalkoztunk, hogy újból módosították az alkotmánybíróságra vonatkozó jogszabályt. A Velencei Bizottság a szokás szerint részt vesz a jogszabályok megvitatásában is, a lengyel hatóságok azonban ezt a kollegiális párbeszédet teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Persze, néhány rendkívüli túlzást kigazítottak, azonban nyilvánvalónak tűnt az, hogy a hatóságok, lengyel hatóságok elsődleges célja az volt, hogy időt nyerjenek, és fel tudjanak készülni a, az alkotmányügyi jogalkotásuk bármilyen módon való elfogadtatására 2016. decemberében, mihelyt a régi elnök hatá- ö, mandátuma lejár. Ezután a az alkotmányi bíróság presztízsa folyamatosan csökkent, több neki kiutalt ügyet visszavontak, és ez azért is fontos, mert számos jogszabályt a jogalkotá- az igazságügyről elfogadtak úgy, hogy az alkotmányügyi ellenőrzést egyáltalán nem végezték el ezzel kapcsolatban. Éppen ellenkezőleg az alkotmánybíróság olyan igazságügyi eszközé vált, amely a kormány kezében igazából csak olyat tesz, ami a kormány számára kényelmes. Igazságügyi szempontból nagyon fontos a államminiszterekre vonatkozó jogszabályra vonatkozó ellenci bizottsági vélemény is. Több minisztériumi szervezeti formula létezik, és a miniszterek kinevezésének, illetve a miniszterek függetlenségének a helyzete nem összehasonlítható a bírákéval. Mindazonáltal az igazságügy miniszter és az a fő ügyész tisztjének az összevonása rendkívül aggályos. Ezzel párhuzamosan az igazságügyminiszter hatásköreinek az kiterjesztése veszélyezteti a bíróságok működését, és veszélyezteti a, hat, a hatalmiágak szétválasztását. Három más jogszabálya kapcsolatban adott ki véleményt a Velencei Bizottság 2017-ben. Ez a legfelsőbb bíróságra és az egyéb bíróságokra vonatkozik. Ami a legfelsőbb bíróságot illeti, ennek az a feladata, hogy garantálja a magisztrátusok függetlenségét. 15 tagja bírókat képvisel, de ezeket most már nem társaik, azaz más bírák fogják kinevezni, megváltoztat, megválasztani, mint eddig volt a gyakorlat, hanem a parlament alsóháza fogja őket kinevezni. Nagyon félő tehát, hogy politikai indítatású kinevezésekre fog sor kerülni. Ezen kívül minden jelenlegi ö, tagot, helye, taghelyet újat akarnak kinevezni. A legfelsőbb bíróságot rendkívüli módon átalakították. Két új kamarát hoztak létre. Az egyik úgynevezett rendkívüli e ügyek bírósága. Ez egy nagy innováció, ami a 20 elmúlt évben hozott igazságügyi határozatok meg vizsgálását teszi lehetővé, felülvizsgálását teszi lehetővé, így a társadalmi igazságosság és jogállamiság nem lesz biztosítható, pedig pont ezt ö, tűzik zászlójuk céljára, hogy ezzel fogják majd biztosítani a jogállamiságot és a társadalmi igazságoságot, de ez nagyon emlékeztet a szovjet rendszerre. Aztán a fel, legfelsőbb bírósággal kapcsolatban még nagyon fontos változás volt, hogy a nyugdíjazás határidejét 65 évről 70, 70 évről 60-ra csökkentetik azonnali hatája. Ez a jelenlegi bírák egyharmadát érinti, így akartak új pozíciókat létrehozni a kormánybarát bíráknak. Még rosszabb ennél is, hogy a kérdéses bírák kérhetik a köztársasági elnöktől, hogy meghosszabbítsa a mandátumokat, de ahogy azt a Timmermans úr is mondta, ezt nem adta meg ezt a meghosszabbítást nekik az elnök, viszont az Európai Bizottság bíróság által előírt ideiglenes kötelező érvényű rendelkezésé miatt visszahelyezték őket funkciójukba. Az egész rendszer, a bírósági rendszer nagyon hierarchikus a bíróságok elmökei felelnek a felsőbb szintű bíróságok vezetőinek, ez utóbbiak pedig elszámolással tartoznak az igazságügyminiszternek. A miniszter ezeket az elnököket el tudja mozdítani, és ezt az akadályt csak az új, legfelsőbb igazságügyi tanács tudja megakadályozni, azonban ennek az új összetétele rendkívül politikai indítatású, és nekik is kétharmados többségre van szükség egy ilyen határozott meghozásához. Ez gyakorlatilag teljesen valószínűtlen, hogy ilyen határozatot fognak tehát hozni. És ráadásul ismétlem, hogy ugyanez a miniszter, az igazságügyi miniszter egyben főügyész is. Összefoglalásképpen az alkotmányosságnak a valóság, valós ellenőrzése már nem valósul meg. A, összeolvadt az igazságügyminiszter és a legfőbb ügyész funkciója, ez nem garantálja a miniszterek autonómiáját. A legfelsőbb igazságügyi tanács tagjait, illetve a magisztrátusokat már nem az társaik választják meg, hanem, az Európa, hanem a parlament alsóháza, a legfelsőbb bíróság rendkívüli eljárásban megkérdőjelezhet régi hatályos döntéseket, ezen kívül csökkentették a nyugdíjba vonulási határt a legfelsőbb bíróság tagjainak, így átpolitizálva a, az új összetételt, és végül, de nem utolsó sorban, a piramis tetején az igazságügyminiszter áll, aki minden ö, bíróságnak a vezetőjét elmozdíthatja. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon fontos az, amit a Velencei Bizottság mond, ezért a beszámolóját kiosztjuk a képviselők körében is, hogy alaposabban szemügyre vehessék, tanulmányozhassák. Kérem, maradjon itt, mert aztán lesznek kérdések, amelyeket talán majd megválaszol. Előtte azonban Öszterkurnak adnám meg a szót. A kollégák említették a posztert, ez a rendezvényünk posztere, a lengyel kollégák tudják, hogy ez Gdańskban található az igazságszolgáltatás szobra, lehet, hogy más kollégák ezt nem tudják általában, nem különösebben jók a rendezvényünkre készült poszterek, de ez most egy kivétel sőt, mondhatni ez a legjobb poszter, amit eddig láttam. So now we move to um, the European Net Rendben, tisztelt kollégák, most áttérünk az igazságszolgáltatási tanácsok európai hálózatára. Köszönjük azt, hogy uh, a delegációs látogatás során is uh, tudtunk uh, találkozni velük. Kiszterk urat hallgatjuk most 10 percig. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást is, hogy részt vettek ezen a meghallgatáson. Először is szeretném bemutatni az igazságszolgáltatási tanácsok európai hálózatát. 24 igazságszolgáltatási tanács vesz részt. Autonóm szervek amelyek támogatást nyújtanak az igazság szolgáltatásnak, annak függetlensége érdekében. Itt igazság szolgáltatási rendszerekkel van dolgunk, nem különálló bírókkal. Ez a Tanácsok Európai Hálózata egy fontos puffer zónát biztosít egyfelől a végrehajtói hatalom, illetve a jogalkotási hatalom, valamint az igazságszolgáltatás között feltették azt a kérdést, hogy miért jutottunk arra a szomorú döntésre, hogy felfüggesszük az európai, a lengyel tanácsot 2018. szeptemberében. Szeretném először megvilágítani a folyamatot, illetve aztán a lényeg, az érdemi részére is rátérnék. Mindannyian tudják, hogy 2015 óta az uralkodó párt, a hatalmon levő párt alapvető igazságügyi reformba kezdett, a kormány változtatásokat javasolt, és új törvényeket iktatott be a parlament. Többek között a lengyel parlament megváltoztatta az alkotmánybíróság, a legfelsőbb bíróság, valamint a normális bíróságok működését a hálózat alapján minden szakaszba be kell vonni bennünket a reform folyamat során, aminek az a célja, hogy garantáljuk az igazságszolgáltatás függetlenségét és a jogszabályok eredményességét. A lengyel kormány azonban az igazságszolgáltatást nem vonta be, hanem mindig megváltoztathatatlan jogszabálytervezeteket tárt eléjük. A parlament, a parlament parlamentnek kifejtettük aggájainkat a jogszabályjal kapcsolatban. Az aggodalmak arra vonatkoztak, hogy a jövőbeni jogszabály nem felel meg a függetlenségnek, annak, hogy a végrehajtó hatalomtól független legyen az igazságszolgáltatás. A lengyel kormány nem reagált ezekre az állításokra, és párbeszédet sem keresett, hanem keresztül vitte a tanács aggodalmai ellenére ezt a jogszabálymódosítást. A hatályba lépést követően 2018. januárjában az igazgató tanács egy levelet intézett a lengyel tanácshoz, és erre választ is kaptunk. Júniusban, 2018. júniusában az igazgató tanács egy delegáció ellátogatott Lengyelországba, és a legfelsőbb bíróság elnökével tárgyaltunk, a bírósági testület képviselőivel, valamint az ombudsmannal. aki az emberi jogokért szásikra Lengyelországban a KRS írásban is kifejtette álláspontját. Még mielőtt a jogszabály tartalmára áttérnék, tennék egy kitérőt, és kifejteném, hogy sajnálkozásra veszük tudomásul azt, hogy fel kellett vetnünk a testület felfüggesztését, hiszen az alapított tagokhoz tartozik, és tagjai nagy tiszteletnek örvendenek, és hozzájárulnak a hálózat működéséhez a különböző projektek által. Most pedig áttérnék az érdemi részére. A lengyel tanácssal kapcsolatos jogszabályt az Alkotmánybíróság, a legfelsőbb bíróság és uh, egyéb bíróságok megreformásával összefüggésben kell vizsgálnunk, így egyértelmű, hogy, um, egy, uh, hogy a hatalom eltolódik uh, jelentős módon olyan értelemben, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége nem minősül, mert a végrehajtó hatalom ellenőrzést gyakorol fölötte úgy ítéltük meg, hogy a lengyel kormány által felhozott okok nem indokolják azt, hogy felfüggesszék, hogy megszüntessék a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét. Most csak a lengyel tanácsra vonatkozó jogszabályra térnék ki en, ezen tanács tagjait nem közvetlenül választják meg a bírák, hanem a parlament nevezi ki őket. A bírákat a parlament nevezheti ki, amennyiben 25 bíra vagy egy 2000 állampolgárból álló csoport támogatását élvezik. Ez, a, ez egy eltérés a nemzetközi a tanácsok európai hálózatának standardjától, ahol többségi szavazás kell, hogy érvényesüljön. Ezen szabványa való meg nem felelés nem jelenti automatikusan azt, hogy a tanács nem független a végrehajtó hatalomtól, de a lengyel tanács esetében vannak egyéb körülmények is, amelyek um, arra következtetésre juttattak uh, bennünket, hogy uh, a szerv már nem független a végrehajtó hatalomtól, és itt a következő körülményekre gondolok. A jogszabályreformok uh, lehetővé teszik a végrehajtó hatalom által az igazságszolgáltatás ellenőrzését. A cél a korrupció elleni küzdelem, illetve a kommunista befolyás elleni küzdelem az igazságszolgáltatás berkeiben, de a lengyel kormány és az új lengyel tanács sem jelezte az európai hálózat felé, hogy ezen reformok milyen mértékben járulnak majd hozzá célok eléréséhez. A kiválasztási folyamat sem átlátható, így például a támogató bírák listáját nem hozzák nyilvánosságra, tehát nem lehet ellenőrizni, hogy a listán mindenek előtt az igazságügyminisztériumhoz tartozó bírákról van-e szó, vagy minden jelöltet ugyanaz a 25 bíra támogat-e. A KRS, a lengyel tanács az európai hálózathoz pusztán egy listát juttatott el, amelyen azt jelölték meg, hogy milyen virág támogatták őket. A megválasztott tagok többsége szorosan kötődik az igazságügyminisztériumhoz, illetve a hatalmon levő párt tagjaihoz. Az ECJ tagjait tájékoztatták arról is, hogy bizonyos tagok megválasztásuk előtt az igazságügyminisztériumhoz tartoztak, a tagok közül öt olyan bíróság elnöke lett, ahová az igazságügy minisztérium nevezte ki őket. A KRS tagjainak többsége, 25-ből 14, vagy a hatalmon levő párt tagja, vagy kormányzati tag, vagy pedig a parlament választotta ki őket a hatalmon levő politikai párt ajánlására. A Bírói Egyesület nagy része a tízezer lengyel bírak közül úgy véli, hogy itt egy átpolitizált szervről van szó. A KRS támogatta a kormányzat összes igazságszolgáltatási igazságügyi reformját, noha elismerik azt, hogy a bírák többsége azon a véleményen van, hogy a reformok megsértik a lengyel alkotmányt és az igazságügy függetlenségét. A lengyel tanács tagjai közül többen azt nyilatkozták, hogy olyan bírák, akik ellenzik nyilvánosan a reformot, vagy kiállnak az igazságszolgáltatás függetlensége mellett, őket meneszteni kell azért, mert jogellenes politika tevékenységet folytatnak végül. Az új lengyel tanács nem áll ki azon bírák mellett, akik az igazságszolgáltatás függetlenségét védik, mint például a legfelsőbb bíróság elnöke. Ezen okokból szeptember 17-én egy rendkívüli Bukarestben megtartott közgyűlésen a 24 tagból 21 amellett szavazott, hogy függesszük fel a KRS-t. Egy tanács nem volt jelen, egy tartózkodott, és csak a KRS szavazott a döntés ellen. Éppen ezért a lengyel igazságszolgáltatási tanácsot most megvonták a részvételi jogától és a szavazati jogától. Az európai hálózat reméli, hogy eljön az idő, amikor visszamhatjuk ezt a felfüggesztést, de csak akkor, amikor az igazságügy függetlenségének elve érvényesül Lengyelországban. Ugyanakkor a KRS fellépései a felfüggesztés óta nem igen szolgáltatnak okot arra vonatkozóan, hogy ez a változás hamar bekövetkezne. Az európai hálózat azt tapasztalta, hogy disziplinális intézkedéseket kezdeményezett a lengyel szervezet a reformokat ellenző bírákkal szemben, illetve olyanokkal szemben, akik európai bíraként előzetes döntéshozatal iránti kérdést intéztek az Európai Bírósághoz. Az európai hálózat arra törekszik, hogy javítsa az együttműködést, és a jobb együttműködést az unió tagállamai között. Ez a cél pedig azt is jelenti, hogy közös a felelősségvállalás az európai jogrend megőrzése mellett, különös tekintettel a jogállamiságra, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségére. A tagállamok szabadon szervezhetik meg az igazságszolgáltatási rendszereiket, de vannak bizonyos minimális szabványok, amelyeknek meg kell felelni. A KRS esetében a minimális szabványok egyértelműen nem teljesültek, éppen ezért az európai hálózat sajnos úgy kellett döntsön, hogy felfüggeszti a lengyel tanácsot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a felfüggesztés jelentős volt, hiszen említették, hogy a lengyel tanács az alapító tagok közé tartozik. A delegáció is megvitatta ezt az ügyet, ezért köszönöm, hogy ma részletesen is kifejtette a meghallgatáson a képviselők előtt. A delegációs látogatásunkat Ádám Bodnárral kezdtük, aki a lengyel ombudsman, az Emberi Jogi Biztosi Hivatalnál. Nagyon fontos és részletes volt ez a találkozó, amelyel elkezdtük a varsói látogatásunkat, úgyhogy külön örülök annak, hogy most itt van a meghallgatáson, és meg is adom most Bodnár úrnak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni önöknek a meghívást erre a meghallgatásra. Az lengyel ombudsman hivatalát képviselem, amely 30 éves múltra tekint vissza a, a lengyel alkotmányrenden belül. 300 fővel dolgozunk, reagálunk a panaszokra, illetve az emberi jogok védelmével foglalkozunk Lengyelországban. Úgy gondolom, hogy az ombudsman feladata, hogy reagáljon, amikor az emberi jogok védelme szisztematikusan veszélybe kerül. A független bíróságok működése kulcsfontosságú, hogy az emberi jogok védelmét szavatoljuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatom az igazságügyi reformokat Lengyelországban, mert szükség van olyan reformokra, amelyek a bíróságok hatékonyságán javítanak, de ezek a reformok tisztelben kell tartsák a jogállamiság elveit. És a reform fogalmával nem szabad visszaélni, hogy veszélyeztessük a függetlenséget, illetve a hatalmi megosztást, mert ez végeredményben a kisebbségek jogait is veszélyezteti, valamint a független bíróságok működését. Ombudsmanként nyomon követtem a jogállamiság alakulását Lengyelországban, és aktívan nyomon követem a bírák helyzetét is, akik manapság nyomásnak vannak kitéve. Véleményem szerint a fő probléma Lengyelországban, a legnagyobb veszély az, hogy hiányzik a független igazságügyi felülvizsgálat. Különböző okokat ugye Solszem úr megvilágított, és a Velencei Bizottság jelentése is részletezi ezeket más nemzetközi ajánlásokkal együtt. Nem működik ma a rendszer függetlenül, ezért, hogyha a politikai természetű jogszabályokat fogadnak el, az állampolgárok nem számíthatnak a független igazságügyi felülvizsgálatra. A parlament számos jogszabályt elfogadott, amely központosította az állam hatalmát, ide tartozik eh, például az ügyészség eh, hatalmának korlátozása, valamint a közmédia korlátozása, és ebben az összefüggésben szeretném megemlíteni, azokat az átfogó ajánlásokat, amiket a Ferencei Bizottság megfogalmazott. Az egyik például az ügyészség státuszával foglalkozik, a másik pedig a különböző felügyeleti hatáskörökkel, például a rendőrség körében. Ezeket az ajánlásokat nem hajtották végre egyáltalán. Tehát gyakorlatilag ezeket a véleményeket messze ignorálták, annak ellenére, hogy én és a civil társadalom is felhívtuk erre a figyelmet. Szeretném elmondani, hogy eléggé érdekes a helyzet a közmédiával kapcsolatban, ugyanis az Alkotmánybíróság hozott egy határozatot december 13-án, 2016-ban, és úgy vélte, hogy a Nemzeti Műsor Szórási Tanács hatáskörét megkerülték. Ez a határozat rendkívül fontos a közmédia pluralizmus, ugyanis nagyon fontos a következő parlamenti választások kontextusában, ezért itt tehát nagyon erős az európai jogszabályokkal való összefüggés. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Bizottság lépéseket kezdeményezett, hogy a az igazságügy függetlenségének megszüntetését feltartóztassa. Ez rendkívül fontos a legfelsőbb bíróság függetlensége szempontjából is, ugyanis az előzetes intézkedés, amelyet októberben adtak ki, 22 bíra visszakerült a legfelsőbb bíróságra. Még mindig kérdéses, hogy az európai bíróság határozata kellő jogalapot nyújt-e az embírák számára, de úgy gondolom, hogy az európai jogszabály, valamint a lengyel alkotmány együtt kellő jogalapot szolgáltat. De az egyértelműség véget fontos lesz bizonyos jogszabálymódosításokat végrehajtani, de én úgy gondolom, hogy ezek nagyon egyszerű rendelkezéseket kell, hogy tartalmazzanak, tehát új nyugdíjazási, az új nyugdíjazási rendelkezések érvénytelenek, Mindenesetre szeretném hangsúlyozni, hogy itt csak egy problémáról van szó a jogállamisággal összefüggésben. Természetesen a legfelsőbb bíróság a legjelképesebb és a legláthatóbb is egyben, de a jogállamiság nem csak a bírák nyugdíjazásával függ össze, vagy a legfelsőbb bíróság, mint intézmény védelmével. Ugyanis a jogállamiság az intézményi értékek tisztelben tartását is jelenti az önkényes hatalommal szemben. És ebben az összefüggésben szeretnék két dologra koncentrálni, a Nemzeti Bírói Tanács függetlenségére például. Kész Stark úr kifejtette a különböző jogszabályok fontosságát az igazságszolgáltatási tanácssal összefüggésben. A Nemzeti Bírósági Tanács 15 tagját most már a parlament 3 ötöde, 3 ötöde nevezi ki, nem pedig a bírók maguk kiadtam egy véleményt azzal kapcsolatban, hogy a bírói tanács tagjainak kiválasztása ellentmond a jogi hagyományoknak, és a Velencei Bizottság is ellenezte. Adam Csembost említeném különösen, aki a lengyel igazságszolgáltatáson belül a szolidaritás alapítója, és az ő elképzelése volt az, amelyet Kaczynski, Jaroszláv Kaczynski is támogatott annak idején, hogy a bírósági tanács tagjait maguk a bírák választják ki, mert így tudunk megfelelő intézményi egyensúlyt teremteni, a fékek és ellensúlyok rendszere így működik az igazságszolgáltatás nemzeti eh, tanácsán belül. De sajnos ezt a változtatást elfogadták, és eh, az igazságszolgáltatási tanács tagjait nem átlátható módon választották eh, meg. Minden egyes jelölt megszerezhette korábban 25 bíra támogatását. Ennek ellenére mai napig sem tudjuk, hogy ki támogatta ezeket a jelölteket. Különböző fellépéseknek köszönhetően, és annak, idei, annak ellenére, hogy a legfelsőbb administratív bíróság mit nyilatkozott, nem egyértelmű a kinevezés, és ez is oka annak, amiért az igazságszolgáltatási tanácsot az európai hálózatból felfüggesztették. De úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bírói Tanács státuszának külön figyelmet kell szentelnünk, mert ez egy különösen fontos testület a bíró kinevezése szempontjából és a bírósági függetlenség biztosítása szempontjából, a fékek és ellensúlyok rendszerén belül, ezért független kell, hogy legyen. De szeretném aggályaimat kifejezni a különböző disziplinális intézkedések kapcsán is, amelyeket bírókkal szemben foganatosítottak. Létrehoztak egy új rendszert, és az elnöklő bíró, akit az igazságügy miniszter választ ki, az elnöklő bíró függetlenül is eljárhat saját minőségében, illetve az miniszter által kinevezett helyettesei nevében. Abban az esetben, ha egy ilyen fegyelmi ügyet tárgyalnak, ez a feleviteli bírósághoz kerül, és másodszinten. szinten a legfelsőbb bíróság feleviteli tanácsa dönt. Ez egy új testület, amelyet most újonnan hoztak létre. Az itt dolgozó bírák 40%-kal többet keresnek, mint a legfelsőbb bíróságnál, és a disziplináris testület további viták tárgya. Ombudsmanként megpróbálok minden fegyelmi ügyet nyomon követni, amelyet kezdeményeznek, és amely úgy tűnik, hogy kiatással van az igazságszolgáltatásra. Most nyolc bírának az ügyét követem nyomon. Még mindig a kezdeti szakaszban vannak az előkészítő szakaszban ezek az ügyek, de szeretnék bizonyos áttekintést adni ezekről az ügyekről. Két ügy esetében előzet előzetes hivatkozást intéztek az Európai Bírósághoz, Macsinszka és Tuleja bírák. Tehát pusztán egy kérdést intéztek a bírósághoz, és ez már felkeltette a fegyelmi bírák érdeklődését más bírák esetében pedig, akikkel szemben fegyemeljárás kezdeményeztek, kommentálták a médiában a lengyel igazságügy helyzetét, illetve a kormány által hozott intézkedéseket. Tuleja Franz Kovják, Márkivics eh, bíra, aki a Justícia Bírósági eh, Egyesület eh, elnöke. Ezektől a bíráktól azt kérték, hogy tanúként tegyenek nyilatkozatot ezen előkészítő folyamat során, tehát hivatalosan felkérték őket, kihallgatták őket, és az egyik kihallgatás során Jacek Diboa, őt kizárták a fegyelmi bíró kizárta ebből a folyamatból, ami egy új ügyet eredményezett. És volt egy másik ügy is, egy olyan helyzetre vonatkozóan, amikor a bíró egy konkrét politikai helyzetre utalt, egy ellenzéki párt politikusának feleségére vonatkozó ügyel kapcsolatban, tehát másfajta ügyek Franckovjak és Krupa bíróra vonatkoztak. Ezek olyan eljárások, amelyek most az előkészítő szakaszban vannak. Olyan eljárásokról van itt tehát szó, amikor a bírák egy, bír, egy bírósági eljárás szimulációjában vettek részt, ez is eljárásokra adott alapot. Vannak azonban nagyon konkrét helyzetek is, Mazsurek bíró esetében, aki a bírói testület korábbi tagja, ő Krakóban dolgozik, eltávolították szándéka ellenére egy másik bírósághoz. Tehát, ahogy említettem, ezt az eltávolítást beleegyezése nélkül hagyták jóvá, felle, ugyanakkor fellevalója szintén a Nemzeti Bírói Tanács tagja, és ez egy politikai természetű ügy. és egy másik ügyet is kezdeményeztek a krakói bíróval szemben, akiről azt állították, hogy zaklatás áldozata. A meglévő fegyelmi eljárásokból vonjuk le a következtetéseket. Még a magyarázó szakaszban vannak, de már az a tény is, hogy ilyen eljárást indítanak bírák ellen, az egész igazságszolgáltatásra kihat. Egy lengyel napilap felmérése szerint itt több mint ezer bírát kérdeztek meg. A lengyel bírák több mint 64%-a azt állította, hogy a jelenlegi helyzet kihat a munkájára és 90%-uk azt mondta, hogy az igazság, hogy a bírói függetlenség fenyegetés alatt áll. Azt ki kell jelenteni, hogy nem lehet egy bírát sem, egy bíra ellen sem fegyelmi eljárást indítani azért, mert az Európai Bírósághoz fordult előzetes véleményért a hatékony jogi védelem elvét a szerződés 19-es cikke garantálja, garantálja, és pontosan erről szól az, hogy az Európai Bírósághoz fordulnak és fordulnak véleményért. Végül pedig a legfelsőbb bíróságnak sajátos jellege van, és a fegyelmi kamara létrehozása megteremti ezt a kockázatot, hogy fegyelmi eljárással lehet fenyegetni azokat a bírákat, akik nem felelnek meg a politikai elvárásoknak, illetve függetlenül végzik a munkájukat. Két végső következtetést lehet megállapítani. Az első, hogy korlátozott a e, munka lehetőség. A bírák esetében a második pedig, hogy a Velencei Bizottság ajánlásainak a végrehajtása is korlátos, a harmadik pedig az alkotmánybíróság magatartása a közmédiával szemben nagyon fontos, különösképpen milyen választások jönnek, és a választási kampány tisztaságát is biztosítani kell. A következő az, hogy az országos igazságszolgáltatási tanács alapszabályát meg kell vizsgálni, végül pedig az igazságügyi rendszert folyamatosan monitorozni kell annak állapotát. Köszönöm szépen! Most kérdések, észrevételek következnek, és megint a jelentkezési sorrendben haladunk végig. Bonnie, and please this... Bóni úrral kezdjük, és kérek mindenkit arra, hogy tartsa be a két perces hozzászólási időt, hogyha ezt megtesszük, akkor mindenkire jut, erre mindenkire rákerül a sor, de ennél tovább senki ne beszéljen. Bóni úr, lengyelül fogok beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezeket a nagyon világos, pontos magyarázatokat. Szeretnék egy kérdést feltenni azért Bodnár úrnak. Hogy lehet az, hogy ezeket a jogi változtatásokat eszközölték, amelyeket nem lehet olyan könnyen érteni egyébként, tehát ilyen bonyolult változtatásokat eszközöltek, hogy hathat ez ki az emberi jogok tiszteletben tartására Lengyelországban. Hiszen miről van itt szó? Több különböző ö, tüntetés volt, ö, 600 vagy több ezer ember vonult fel több alkalommal, és őket a rendőrség már ki is kérdezte, és arra is sor került, hogy civil szervezetekre gyakoroltak nyomást, a civil szervezetek forrásai korlátosak. Már nem üdvözlik azt, hogyha a civil szervezetek kifejezik a véleményüket. Nemrégiben ez elhangzott, hogy Duda elnök lehet, hogy még korlátozza is azt, hogy ha homoszexuális értékeket promotál valaki Lengyelországban. Pontosan így fogalmaztak. Azt persze ezt nem felejthetjük el, hogy itt egy konzervatív országról van szó, senki nem radikális, de hát hogy néznek ki ezek a változtatások a PTK szempontjából? Köszönöm, Bóni úr, és Jurek úr következik. Kettő percet legyen szíves tartsa. Też chciałem się zwrócić Köszönöm szépen, én a én is egy kérdést szeretnék feltenni Bodnár úrnak, sőt kettőt. Először is kérem, hogy legyen szíves, reagáljon ombudsmani minőségében arra, ami két órával ezelőtt történt. Ugye letartóztatási parancs, amelyet lengyel bíró, bűnözők ellen adtak ki, ezeket nem hagyják végre. És különösképpen ugye azt is el kell mondani, hogy az európai szerződésekből adódó kötelezettség az, hogy együttműködjenek az igazságügyi szervek, és Bóni urat is tájékoztatnám, lehet, hogy vannak mások is, akik nem ismerik a lengyel jogszabályokat. Az emberi életvédelme még az alkotmányban is szerepel és 2003-ban elfogadtak egy törvényt is, ezt újra és újra megismétlik, hogy a lengyel jogszabályokat, a lengyel jogot megvédik, elismerik. A lengyel jogszabályok tulajdonképpen Lengyelországi, és ezeket tiszteletben kell tartani. Az elnökhöz is intéznék egy kérdést, egy kérést. Kérem Klódot, hogy reagáljon, legyen szíves, nem feltétlen szükséges azonnal, de kérjem, hogy gondolja át azt, ami elhangzott a fehér a ember, a fehér keresztény középkorú férfiakról, és így tovább. Szofinak ezek a kijelentései nem hangozhattak volna el, ránk vonatkozik az Európai Parlament házszabálya, és ennek értelmében ilyen dolgokat nem lehet mondani. Én megértem, hogy eltérnek a vélemények, a családról alkotott véleményünk más és más, de nem lehet itt a kollégákat inzultálni, nem lehet ilyen megfogalmazással élni. Kérném a kollégákat, hogy reagáljanak, de hát hogyha nem tudják ezt most megtenni, akkor gondolkodjanak el a helyzetről, és később tegyék ezt meg. Just to mention that to Mr. Lop- Köszönöm szépen. Annyit mondok, hogy López Aguilar úr majd szólni fog a szakbizottság, elnökölni fog, amíg én a szakbizottság nevében az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulóján alkalmából tartott rendezvényen szólok. Most Barbara Spinelli következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a Velencei Bizottságnak a munkáját, a tanácsnak, illetve az igazságszolgáltatási tanácsok hálózatának is a munkát, és köszönetet mondok Adam Bodnár ombudsmannak is. Látom, hogy politikai támadások érik ebben az idő, időszakban. Nagyon sokat elolvastam az ő véleményei közül, és nem tapasztaltam hogy ő politizált véleményeket adott volna ki, mint ahogy azzal vádolják. Inkább a bizonyos reformok okai politizálódtak, ahogy nekünk ezeket, ezeknek a reformoknak az okait elmagyarázták, ezek politikailag motiváltaknak tűntek, igyekeznek dekommunizálni a rendszert, mint hogyha ezt 89-ben nem tették volna meg az országban, és ez a nagyon is ideológiai igazolása mindannak, ami történik. Szeretnék beszélni a, az igazságszolgáltatási reformokról, amelyek a végrehajtó hatalmiág hatalmát, befolyását erősítik, és az igazságügyminiszter kezében, illetve az ügy, főügyész kezében összpontosul minden. Nem tudom, hogy ez a jelenség, ez nem terjedte el, ugye ez nem csak Lengyelországban figyelhető meg. Idén, januárban Macron elnök úr évtizedek, évtizedes viták után Ugye a francia ügyészség függetlenségével kapcsolatos viták után Macron elnök azt mondta, hogy a végrehajtó hatalom és az ügyészség közötti kapcsolatnak erősnek kell lenni, és hogy ő ellen, ellenzi a függetlenséget, amelyet a bírák nagy része kér. Letelt az időm, itt be is fejezem és szeretném tehát a véleményét meghallgatni más országokkal kapcsolatban is, mert szerintem ez egy olyan probléma, ami máshogy is megjelenik. A végrehajtó hatalom erősödése az igazságszolgáltatás kárára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Spinelli asszony és Anna Gomez következik. Köszönöm. Köszönöm ezeket az érdekes és részletes és informatív tájékoztatókat ez lehetővé teszi, hogy jobban értsük, hogy pontosan mi is történik. És az az igazság, hogy én most már még jobban aggódom, miután önöket meghallgattam. Úgy látom, hogy valóban az igazságszolgáltatás függetlensége forog. Kockán a fékek és ellensúlyok működése forog kockán. Ezt illusztrálták, hogy ugye miért vannak ilyen aggájaink. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam, amit korábban szerettem volna, hogyha korábban kaptam volna a szót. Szerettem volna válaszolni Jurek kollégának. Elmondani, hogy nem, nem támadás ez a lengyel nép ellen, a lengyelek ellen. Nem. Pontosan azért lépünk, mert nagyra becsüljük Lengyelországot az Európai Unió tagjaként, és mert nagyra becsüljük a lengyel embereket. És tudjuk, hogy igenis magasan, nagyon jól képzett és élénk társadalomról van szó, és a legjobb standardokat várjuk, ezek a standardok pedig nem a legjobbak, sőt, ellentmondásban vannak a jogállamisággal. És persze ennek vannak következményei Lengyelország imázsára nézve, illetve arra nézve, hogy szolgáltatnak-e igazságot az állampolgároknak vagy sem, mi az emberi jogok helyzete, és persze az üzleti hírneve is, hírnevet is érinti ez, hírnevét is érinti ez Lengyelországnak, tehát hogy mi történik, ha politizálják a az igazságszolgáltatást, akkor ennek persze meg lesznek a következményei, de számomra érthetetlen, hogy a lengyel kormány egész egyszerűen nem jelenik meg, hogy párbeszédet folytasson itt velünk, vagy pedig a bizottsággal, ahogy elmondtuk. Ez elfogadhatatlan magatartás. És amikor azt hallom, amit ugye itt egyesek mondtak, hogy hát a homoszexuális értékek promotálásának kockázata, és így tovább. Hát ez nevetséges. Pontosan ilyen érvekkel igazolja Putyin is a saját uralmának erősítését és terjeszkedését. És az összes tagállam közül, hogy pont a lengyel kormány követi a Putyin magatartását, gyűlöletet terjesztve a keresztény értékeket megsértve, amelyek valóban sok ember szívéhez közel állnak Lengyelországban, hát leesik az állam. Köszönöm szépen, Gomes asszony, Kászki úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, mondja Kárszki úr. Meghallgattam az előadókat és ezt az eszmecserét itt, és az a benyomásom, hogy nem sikerült itt kiegyensúlyozni a nézőpontokat, a véleményeket. Azt azért be kell valljam, hogy Adam Bodnár öm, nyilatkozata volt a legkiegyensúlyozottabb. Hát nyilván ő az általános véleményét, álláspontját tartja fenn, de most vissza, ő volt a legvisszafogottabb. Általánosságban Ugye minden országban a hatalmi ágakat szét kell választani. De mit évők legyünk akkor, hogyha a bírák politikai tüntetéseken vesznek részt, hogyha politikai véleményüknek adnak hangot. Mit évők legyünk akkor, hogyha a bírák televíziós műsorokba mennek el, és politikusokkal vitatkoznak mindenféle politikai témáról. Van egy bíra, akit rendszeresen meghívnak, Zsurek bíra, akit meghívnak politikai vitaműsorokba, és ott politikusokkal és másokkal beszélget. Tehát mit lehet tenni ilyen helyzetekben? Akkor, hogyha bírák ellenzéki pártok politikai gyűlésein vesznek részt, előadásokat tartanak arról, hogy az állam szervezetnek hogyan kellene kinéznie, az államot hogyan kellene megszervezni. Ez aláássa a hatalmi ágak szétválasztását, hiszen a bírónak az ítéletein keresztül kell megnyilvánulnia hiszen ő egy bíró. A bíró nem kellene, hogy részt, veben, részt vegyen politikai tevékenységekben. Itt tudom, hogy vannak olyan államok, ahol a bírák ezt megtehetik. Például Németországban a bíró lehet politikai párt tagja, de szerintem ez egy rossz megoldás, ezt meg kellene, hogy változtassák. Inkább abba az irányba kellene elmozdulni, hogy a bírók a politikusak legyenek. Lengyelországban a bírák nem lehetnek politikai párt tagjai, nem folytathatnak politikai tevékenységet és még szakszervezetek tagjai sem lehetnek. A bírók szervezete képviseli a szakma érdekeit, hát ezt erről is lehetne vitázni, de ez egy másik téma. Abba a helyzetbe kerültünk, hogy egy kicsit ki kell egyensúlyozni ezt az eszmecserét, ami elhangzott, és ezért kértem szót, de hadd mondjam még gyorsan, hogy az igazságügy miniszter a főügyész, és ez egy olyan modell, amelyet több európai ország alkalmaz, és Lengyelország történelmében 2000-től 2015-ig ezeket a pozíciókat mindig szétválasztották. A következő hozzászóló kap lehetőséget, Sophie Intvelt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fárasztóak ezek a viták. Ugyanis a süketek párbeszédére kerül sor, szakértők, független szakértők eljönnek, elmondják a tényszerű megállapításokat, és a lengyel nacionalisták reakciója mindig ugyanaz. Először azt mondják, hogy jaj, hát ez nem fair, nem tartanak minket tiszteletben, nem hallgatnak meg, aztán pedig elkezdenek más országokra mutogatni, hogy jaj, hát a többi ország, más országok is ugyanígy csinálják. Miért nem tudnak egy tényszerű ellenérvel előállni? Soroljanak fel ellenérveket, ne ö, játsszák itt az áldozatot. Nem önök az áldozatok, önök ássák alá az igazságszolgáltatás függetlenségét, és ennek semmi köze ahhoz, hogy önöknek joga van a saját véleményükhöz. Jurek úr, nem csak az igazságszolgáltatás függetlenségét, hanem a női jogokat, a média szabadságát, a vallásszabadságot, az LGBT jogokat, pluralizmust és az összes többit aláássák. Ez az önök célja. Úgyhogy ne játsszák az áldozatot, mert nem önök az áldozatok. Nos, a kérdésem a panelhez a következő. Több európai letartóztatási parancsot adtak ki lengyel bírák, hogyha jól tudom, volt egy ír, egy holland és egy német bíra, több bíra volt, aki elutasította azt, hogy ezeket végrehajtsák. Ha jól tudom, időközben az, az ír bíra ezt végrehajtotta, nem vagyok ezzel kapcsolatban biztos teljesen, de kérdezném, hogy Hallottak-e más esetekről? Esetleg látják-e, hogy ez egy elterjedő jelenség lenne, hogy szaporodnának az ilyen incidensek, vagy sem? A második kérdésem pedig az, hogy hát igen, a nacionalisták mindig azt mondják, hogy jó, hát mi nem teszünk semmi különlegeset, mert más országokban is ezt csinálják. Hát nézzétek meg Németországot, jaj, de szörnyű, a bírák mi mindent tehetnek. Persze vannak a lengyel rendszernek olyan elemei, amelyek más országokban is tapasztalhatóak, de teljesen más kontextusban, sokkal erősebb fékekkel és ellensúlyokkal. Úgyhogy engem érdekelne, hogy tudnának-e mondani erről a kontextusról valamit, hogy ezeket a sziplit eléggé leegyszerűsített érveket, amelyeket nacionalista kollégák sorolnak fel, meg tudjuk válaszolni. Peter, asszony következik először, és utána adjuk vissza a panelistáknak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Kárszki úrnak válaszolni. A bírák nem azért hoznak létre szervezeteket, szövetségeket, hogy a jelenlegi kormány ellen küldjenek ezt a két szervezetet régen hozták létre, ez nem a jelenlegi kormányzat elleni szervezkedés eredménye. A bírákat képviselő szervezetek már a lengyel szennyben való jogalkotási munka előtt is létrejöttek, ez tehát nem egy cselszövény. Az alkotmányos alkotmánybíróság helyzete nagyon jelen van a médiában. A legfelsőbb bíróság helyzete alá ásódott, és minden megváltozott az a rendes bíróságokon, a polgárjogi bíróságokon is, amelyek régen tagjai voltak a, a párt tagjainak a barátai és családtagjai kerültek a bírói pozíciókba, és a civil szervezetek, amelyeknek az állam a finanszírozója, ezek tetszelegnek a valódi ö, civil szervezetek szerepében. Ráadásul azokat a civil szervezeteket, amelyek külföldi finanszírozásúak, nagyon szigorúan ellenőrzik. A függetlenség szerepéről nem kell sokat tudni, hogy lássuk, hogy mi zajlik. A médiában rendkívül szélsőségesen jellemezték az ellenzék álláspontját. Még egy dolgot szeretnék felvetni, amit eddig nem tettek meg, és kérem Bodnár urat, hogy erre reagáljon, ugyanis nem hangzott el semmi. Az úgynevezett pórázról, ami köti a lengyel eh, európai parlamenti képviselőket. a, leny- a lengyel európai parlamenti képviselők fizetését felére akarják csökkenteni, erről született döntés. De hát az nemzeti átlag összegét meg kéne, hogy kapják a lengyel a európai parlamenti képviselők és és hogyha a lengyel le, ö, ö, e, alsóház elnökének valami nem tetszik, akkor persze az ő házában csökkentheti a képviselők számát, illetve fizetését, de hogyha valami az ön véleménye szerint itt nem helyesen zajlik, akkor milyen parlament ez akar minket hasonlítani? Volt egy képviselő, aki az Európai Parlamenti pénzéből elvett pénz miatt bírósághoz fordult, meg is nyerte a pert, és visszakapta a pénzét. Úgyhogy szerintem ha ne itt keresgéljünk, hanem inkább nézzünk körül a lengyel parlament portáján. Elnök. Igen, ezek nagyon érzékeny kérdések. Kérem a lengyel kollégákat, hogy nagyon hosszadalmas és horizontális véleménycseréktől tekintsenek el, Látom, hogy rengeteg kézemelkedett magasba, és a, az időkeretre is oda kell figyelnem. Önnek akkor adom meg a szót, hogyha 30 másodpercben tud reagálni, és utána a panelistákhoz fordulok az eredeti terv szerint, hogy időben tudjunk végezni. Parancsoljon, Karski úr, a szó fél percben. Az én nyilatkozatomat idézte az egyik kolléga. Én itt vagyok az eleje óta. Nem, nem akartam rossz indulatú lenni azt mondani az egyik kollégának, hogy nincs itt, nem vettem észre elnézést. Nos, a bizonyos lengyel bírák politikai tevékenységére vonatkozóan meg akartam említeni azokat a bírákat, akik az első frontban dolgoznak, akik határozatokat hoznak, akik valóban bíráskodnak, és nem csak a médiában szerepelnek, vagy szószólók, mint például a, az adminisztratív tanácselnöke vagy a legfelsőbb bíróság elnöke. Ezek a szóvivők adminisztratív funkciókat látnak el. Tehát ők nem perekben bíráskodó bírák. Hogyha egy ilyen bíra a saját véleményét fejti ki, akkor már nem tekinthető pártatlannak. Elnök, most ezzel ne nyissunk vitát, a panelistákhoz szeretnék fordulni, de észrevettem, hogy vannak olyan képviselők, akiknek legkésőbb ötkor el kell menni, például Jurek úrnak, és mivel konkrét kérdéseket tett fel. Szeretném kérni Adán Bodnárt, hogy ön kezdje a válaszadók körét, és válaszoljon Jurek képviselőnek. Tehát a eh, Bodnár úr, mint eh, utolsó előadónk, most első alkalommal kap szót, eh, elsőként kap szót, aztán jönnek a többiek. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Jurek úr kérdését is. Elsős, először is az Európai Bíróságnak született egy határozata a CE esetben. Ez a Írországból való kiadatását kérte egy lengyel állampolgárnak Lengyelországba. A bírák más országokban, Spanyolországban, Hollandiában kérdéseket kezdtek feltenni, és elkezdtek gondolkozni azon, hogy végre lehet-e vajon hajtani az európai letartóztatási parancsot ebben az esetben. Ennek a ö, körülményei megvalósulnak-e, és valóban az igazságszolgáltatás függetlenségét fenyegeti-e valami Lengyelországban. A teszt lefuttatása után az ír bírák arra a következtetésre jutottak, hogy olyan nyilatkozatok dacára, ami a az ártatlanság vélelmét is figyelembe vette, arra következtetés jutottak, hogy ez a lengyel személy kiadható Lengyelországnak. Amikor egy jogász azt mondja, hogy a kiadatás miatt kockázat merül fel, hogy nem megfelelő peres eljárásban lesz részek a panaszosnak Lengyelországban, akkor felül lehet bírálni a kiadatásra vonatkozó szabályt. A lengyel jogszabályok az életvédelme, illetve a különböző társadalmi értékek között próbálnak egyensúlyt találni. A lengyel törvények szerint a terhesség megszakításra három ok fogadható el, és érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy egy konkrét esetben, egy nő konkrét helyzetében ezek a kondíciók megvalósulnak-e, és hogyha igen, akkor hozzáfére eh, az illetékes szolgáltatáshoz a nő. Nekem ombudsmanként nem a feladatom ezt megítélni, hogy liberálisabb vagy szigorúbb legyen egy törvény, nekem a más feladatom van. Aztán az a kérdés, mi történik az igazságszolgáltatással, milyen következményekkel jár ez a jogokra és szabadságokra, igen, van következménye ezeknek a reformoknak a szabadságjogokra, mert amikor ennyi érzelmet kavar fel valami, és a bírára annyi sok nyomást lehet gyakorolni, megvan erre a lehetőség, akkor nem biztosítható, hogy egy határozat teljes mértékben az alkotmány és a jogszabályok értelmében született meg, vagy más politikai megfontolások is szerepet játszottak ebben, illetve felmerülhet az a probléma is, hogy a bírát egy bizonyos ítélet meghozatal esetén fegyelmi eljárásnak vetnek alá. Úgyhogy alapjába véve azt érezhetjük, hogy évek során ez a folyamat a bírák helyzetét fokozatosan ronthatja. Szeretném még hozzátenni azt, hogy van egy olyan reform, ami a feleviteli rendkívüli kamarát létrehozta a legfelsőbb bíróságban. E, ide lehet olyan eseteket benyújtani, amelyeket felülbírálatnak szeretnének alávetni, például e, sérülékeny kisebbségek. És akkor ilyen esetekben gyakorlatilag a jog előzmény újra írhatóvá válik. Igen, ennek van kockáztata, de meg kell említenünk, hogy ebben a konkrét helyzetben olyan légkör alakul ki, amikor a bérek úgy ér, érezhetik, hogy az alkotmány köti őket. Például ellen tüntetések utáni letartóztatás, vagy a nyilvános gyülekezés miatti letartóztatások esetében úgy érzem, hogy független döntések születtek. Karski úr is a demonstrációk kérdése. Véleményem szerint emberi jogi norma az, hogyha a jogi, az igazságszolgáltatás függetlenségéről van szó, akkor a bíráknak is joga van a demonstrációkon részt venni. És láttuk az Amerika Közi Emberi Jogi Bíróság standardjait erre vonatkozólag, a, hogyha alapvető jogállamisági érdek sérülhet, akkor bírák is részt vethetnek demonstrációkon. És Adam Strambush egyetértek, aki 88 éves, egy nyugdíjas bíró, az ő részvétele a demonstrációkban véleményem szerint példa és egy etikus viselkedésnek a megvalósulása. Az utolsó pont, Peter asszony említette a parlament szerepét. Igen, látjuk, hogy marginalizálódik a parlament, korlátozzák a vitákra fordított időt, új intézkedéseket fogadnak el, amelyekkel büntetik a parlamenti képviselőket. Volt egy érdekes eset, amit az Európai Emberi Jogi Bíróság elé vitt Sterbán úr. Egyébként ez az eset nagyon hasonlít a Karacsonyan versus Androni esethez, ami azt jelenti, hogy igazságügyi fel felülvizsgálatra lenne szükség, hogyha parlamenti képviselőket büntetik a parlamentben. Lengyelországban nincs ilyen rendszer, és azt gondolom, hogy a képviselőnek, ha lenne ilyen rendszer, akkor jó esélyei lennének. Köszönöm szépen, Bodnár úr, mondja az elnök. Kérem, ne felejtjék, hogy lassan meg kell kezdenünk a harmadik panel munkáját. Most a következő panelistánkhoz, Sterk úrhoz fordulok, 5 percben kap szót. Köszönöm szépen, két megjegyzésem lenne. Az első. A bírák politikában való részvételével kapcsolatban egyetértek azzal, amit Bodnár úr mondott, a szabály az korlátozza ezt, azonban, hogyha az alapvető értékek, a jogállamiság, sérülni látszik, akkor kötelességük fellépni, és ennek nem csak Amerikában van joga, nyoma, hanem az európai joghatóságok esetében is. Az Európai Bírói Testület is kiadta a véleményét ezzel kapcsolatban. Ennyit tehát a bírákról és a politikákról. A eh, politikáról. Elhangzott egy megfigyelés, a lengyel kormányzat különböző elemeiről, például az, arról, hogy az államügyész hivatalát összeolvasztották egy kormányzati a miniszter pozíciójával. Igen, más országokban is előfordul ilyesmi, és más országokban is előfordul az, hogy, egy, hogy a parlament alsóháza választja a bírákat. Igen, mindenre lehet valami példát hozni más országokból, de hogyha az egészét nézzük meg a reformoknak, nem csak az egyes elemeit, és egyébként ezt kéne tenni, akkor azt látjuk, hogy hiányzik a fékek és egyensúlyok rendszere. És ez a legalapvetőbb eleme az igazságügyi tanácsok európai hálózatának, hogy hiányzik a fékek és egyensúlyok rendszerének a megvalósulása, a reformok összessége miatt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Scholzen professzor úr kap szólt. Tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Tovább vinném azt a gondolatmenetet, amit Sterk úr kezdett. Azt gondolom, hogy a Velencei Bizottság véleményei még a nagyon nehéz területeken is jó fogadtatásra találtak, ezt kérdezem, hogy miért. Miért? Azért, mert a szakértői testület, ami a Velencei Bizottság tagjaiból áll, nagyon különböző véleményű emberekből áll. Nagyon különböző jogi kultúrákból származunk. Nagyon különböző funkciókat töltünk be professzorok, bírek, stb. is van köztünk. Tehát egy vegyes társaság vagyunk, egy saláta, akiknek a véleménye nem csak az igazságszolgatás területére vonatkozik. És csatlakoznék a mellettem ülőhöz, hogy a helyzet nehéz, és azok, a problémák, amelyekkel Lengyelország kapcsán találkoztunk, nehezek, és a legnehezebb kérdés az a miniszterek és a tanács ö, rendszere. Az a probléma a főgyész és miniszter pozíciójának összevonásán túl hogy az alkotmánybíróság csak kétharmados többséggel tud vélemény nyilvánítani, és akkor is csak úgy, hogyha a tagjainak a jelentős többsége jelen van. Ezzel kapcsolatban az a reakcióm, hogy bizony vannak olyan esetek, hiszen a lengyel bírák nagyon jók, és nagyon jól ismerik a tapasztalatot, és pontosan éppen ezért látják azt, hogy igen, itt is lehet összehasonlítási pontot találni, ott is lehet összehasonlítási pontot találni. A rendszernek egyes elemei hasonlítanak más jól működő rendszerekhez, de a Velencei Bizottság jelentése is arra tér ki, hogy ez a kumulatív hatás, a reformok összefoglaló hatása van olyan hatással az igazságügyi rendszerre, például, ahogy mondtuk, a miniszter és főügyészi pozíció összevonása, akkor a bírósági vezető kinevezése ennek a rendszere. Montesquieu is azt mondta, hogy hatalommal lehet csak megállítani a hatalmat, és ezt jogi szempontból politikai kötelezettségvállalás nélkül a Velencei Bizottság elment addig, ameddig el tudott. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak, mondja az elnök. A következő panelre térjünk át. Nagyon szépen köszönöm a vendégeknek a jelenlétét és a hozzájárulásukat. Alors, on va commencer dans les prochains. Kezdjük tehát a következő panel munkáját, ami a felsőoktatási, tudományos és civil társadalmi panel. Kérem az új felszólalóinkat, vendégeinket, hogy foglalják el helyüket. Nos, ahogyan terveztük, átlépünk a harmadik részre, a lengyelországi jogállamiság helyzetéről szóló meghallgatáson az akadémiai és civil társadalmi panelt hallgatjuk meg. Luram Pes professzort, az európai jog professzorát a Middlesex Egyetemről, Londonból dr. Timoteus Szich, aki adjunktus, a Varsói Stefán Vizsinszki Bíboros Egyetem Jog és Közigazgatás Tudományi Karának jogelméleti és jogfilozófiai tanszékének adjunktusa, Mihály Vafrikivic, ha jól lehetem ki a nevét, jogász, jól mondtam, nem? jogász a Volneszádi Szabadbíróságokról, és Margorzata Szuleka asszony a Helsinki Emberi Jogi Alapítványtól. Volt már lehetőségünk arra, hogy az előadók közül néhányukkal eszmét cseréljünk a Varsói Delegáció látogatása során. Zik professzorral, és Vavrik Jevic eh, úrral, aki a Szabad Bíróságok kezdeményezését eh, kezdemény képviseli. Találkoztunk a Helsinki Emberi Jogi Alapítvány képviselőjével is, amely eh, nagyon jó hírnévnek örvend ezen a területen. Most azt javaslom, hogy minden vendégünknek 8 percben megadnám a szót, és aztán meghallgatjuk a kérdéseket és válaszokat az utolsó fordulóban. Azt javaslom, hogy Pek úr kezdje. Because... Rátérek rögtön a lényegre is, mert először azt mondták, hogy 10 percem van, de aztán most mégiscsak 8. Nem szabad, hogy túllépjük a keretet, mondja az elnök, már csak a tolmácsok miatt sem. Tehát akkor csapjunk a lovak közé tegnap járt le a határidő, amelyet a lengyel hatóságok kaptak, hogy megfeleljenek a bíróság határozatának a lengyelországi bíróságokkal kapcsolatban. Megvárták az utolsó napot, hogy egy cselekvési tervet közöljenek. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy újabb kísérlet arra, hogy időt nyerjenek, a helyet, hogy megfeleljenek a jogállamiság elveinek. Érdekes, hogy a lengyel elnök, ha nem tévedek, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hogyan kívánnak gyorsan és konkrétan megfelelni, azt az a vádolt a bíróságot, hogy túl messzire ment. A jogállamiság szempontjából azt tapasztaljuk a bíróságokkal kapcsolatban, hogy nem új, de mindenképpen precedens értékű. Az Európa, a bíróság határozata igazából nem lepett meg, de sokkolva tapasztaltam, hogy a lengyel hatóságok végrehajtó ága megtagadják azt, hogy a Nemzeti Bíróság határozatának megfeleljenek. Ez azonban teljes mértékben összhangban van a korábbi magatartásukkal. Az emberek hajlamosak megfeledkezni ezen lényegi aspektusról, de itt ugyanazon, hatás, ugyanazon hatóságról, ugyanazon végrehajtójágról van szó, amely már korábban sem felelt meg az Alkotmánybíróság kötelező érvényű határ, határozatainak, mielőtt 2016. december végén magához ragadta az Alkotmánybíróságot. Ez nem az én személyes véleményem, hanem ez egy olyan diagnózis, amelyet maga a bizottság állított fel az jogállamisága kapcsolatos ajánlásainak egyikében. Most egy olyan helyzet állt elő, amelyben egy tagállamban tulajdonképpen a jogszabályoknak alkotmányos felügyelete nincs 2016 óta, ami azt jelenti, hogy a lengyel jogalkotó és végrehajtó most gyakorlatilag szabadon tehetik, amit szeretnének, függetlenül attól, hogy ez megfelel-e vagy sem a lengyel alkotmánynak. Ez messze menőleg példátlan, véleményem szerint, és teljes mértékben indokolja a hetes cikk első bekezdésének aktiválását 2017. decemberében. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak ezt eh, júliusban kellett volna már megtennie, tavaly júliusban, ahelyett, hogy eh, kiváljon újabb eh, jogszabályokat, amelyek nem felelnek meg a jogállamiság elveinek. Erre számítani lehetett, ugyanis véleményem szerint, amit láttunk, az európai jog professzoraként és a jogállamiság szakértőjeként elmondhatom, hogy amit látunk, arra számíthattunk, teljes mértékben számíthattunk erre Lengyelországban. A lengyel hatóságok ismételten és többszörösen megszekték a szerződésekben lefektetett együttműködés alapelvét. Hol tartunk most? Gyakorlatilag három évvel a hetes cikk való hivatkozás óta a hetes cikk egyes bekezdése, illetve a hivatalos meghallgatások a hetes cikk értelmében. Kérdés, hogy javult-e a helyzet? Erről rövid válaszom az, hogy nem. Ha bármi is történt, akkor azt mondhatjuk, hogy a helyzet rosszabb, mint valaha. A hetes cikk alapján való eljárásnak folytatódnia kell. Komoly jogállamisági kérdések megoldatlanok, kevés az időm, úgyhogy nem tudok az ajánlásokba részletesen belemenni, olyan ajánlásokba, amelyeket szisztematikusan ignorált a lengyel kormány, és ezek közül több van, és talán a legfontosabb az, hogy a lengyel hatóságok továbbra sem felelnek meg a bizottság ajánlásainak azzal kapcsolatban, hogy szükség van az Alkotmányos Bizottság legitimációjának és függetlenségének visszaállítására nem beszélhetünk jogállamiságról, jogállamról egy olyan rendszerben, amelyben az alkotmányt önkényesen megsértheti a jogalkotó és végrehajtó hatalmi ág az én diagnózisom. Egyébként olyan, amelyet oszt a bizottság, vagy inkább én osztom a bizottság álláspontját. Talán a legfontosabb kérdés az, hogy miért vagyunk még mindig ebben a helyzetben, amikor egyértelmű, hogy nem felelnek meg a bizottság ajánlásainak, és a lehető legtöbb jogállamisággal foglalkozó testület ajánlásának gyakorlatilag egy sincs Európában vagy a világon, amely ne bírálta volna az úgynevezett reformokat. Kérem itt, amikor reformokról beszélünk, ezeket tegyük idézőjelbe, mert ezek nem reformok, és erre később vissza is térnék. Véleményem szerint azonban, amit a lengyel hatóságok megtanulták, az Európai Unió kudarcaiból tanultak a, lengyel, a magyarországi helyzetből, tehát olyan következtetésekre jutottak, mint az, hogyha az ember időre játszik, megpróbál időt nyerni, úgy tesz, mintha érdekelni a párbeszéd, akkor a, az érdemi helyzetet megváltoztathatja, és mire az Európai Unió cselekszik, már túl késő, mert a változtatások visszafordíthatatlanok. A bíróság időközi határozata bizonyos reményt azért kelt most első alkalommal, ugyanis arra helyezi a hangsúlyt, hogy a legfelsőbb bírósággal kapcsolatos változtatások hatályba lépéséhez térjünk vissza. Az autokrata, az autokratikus döntések körébe tartozik az is, hogy azt láthatjuk, egyfajta kettős nyelvezetet, egyfajta orveli kettős nyelvezetet használnak, ami egyfelől felül, felől sokkoló, másfelől pedig rémisztő. Amikor azt halljuk, hogy igazságügyi reformokról beszélnek, miről is van itt szó. Itt egyértelműen szisztematikus, ismételt támadásokról van szó, amelyek eh, címzetje az igazságügyi rendszer és ez természetesen ennek függetlensége előfeltétel az uniós tagságnak, ha tetszik, ha nem. És erről a szerződések rendelkeznek. Meg kell érteni azt, hogy itt önkényes döntésekről van szó, amikor engedményeket tesznek, itt engedményeket kérnek, itt kozmetikai változtatások végrehajtására hajlandóak pusztán. Itt tartunk 2018-ban az EU-ban, és ez elég ijesztő. Ebben az összefüggésben fontos emlékeztetni egy további kulcsfontosságú ajánlásra is, amelyet többszörösen megsértettek a lengyel hatóságok. A bizottság többször kérte, hogy változtassanak, nem mondjuk azt, hogy reformálják meg, de változtassák meg az igazságügyi ágat, és ezt az igazságügyi rendszerre való szoros együttműködésben kell megtenni, ez nem történt meg, és ez volt az első jogállamisága kapcsolatos ajánlás, amit a bizottság megfogalmazott 2016-ban. Tehát a következtetésem az, hogy minél hamarabb ráeszmélünk arra, hogy milyen komoly visszalépés történt a lengyel jogállamiság szintjén, az alkotmányos rend, valamint az EU jogrendszerének működése terén, annál jobban képesek lehetünk megfékezni és orvosolni ezt a problémát, hanem a probléma csak elhatalmasodhat, például Brüsszelbe jövet a romániai jogállamiság helyzetéről olvastam. Volt egy korábbi vita, ugye az előző panelben beszéltünk a jogszabályokról, de amit nem említettünk meg, az az, hogy itt nem azért használjuk az összehasonlító elemzéseket, hogy a jogrendszeren javítsunk, ez csak ront a jogrendszeren. Az összehasonlító jog téves, mert a kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy a, a lengyel igazságszolgáltatásban eszközölt változások összhangban vannak-e az alkotmányjal, az ország saját alkotmányjal. Nem lehet az összehasonlító jogot ahhoz, has, ahhoz felhasználni, hogy a saját alkotmányos rendünkben tegyünk kárt, főleg amikor ezt, ennek a fontosságát hangsúlyozzuk. Kölcsönös bizalom fontos, minden, ami, amit az európai joggal kapcsolatban ismerünk, ez most kockán forog. Itt nem üres párbeszédet kell folytatni. Itt az ideje annak, hogy határozottan fellépjünk, nem csak Lengyelország, hanem maga az egész EU érdekében. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az időt is betartotta. Most pedig áttérünk a második vendégünkre, Zich úr, köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívást. Az igazság szolgáltatással kapcsolatos problémák Lengyelországban a legvitatottabb témák közé tartoznak az európai politikában manapság. Nagyon sok általános megjegyzést hallunk a lengyel igazságügy helyzetével kapcsolatban, ugyanakkor ha megnézzük a részleteket, illetve a különböző felek érveit szemügyre vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a kérdések sokkal bonyolultabbak, mint első pillantásra tűnnek. Természetesen rendkívül nehéz áttekinteni 10 percben ezt a rendkívül összetett helyzetet, úgyhogy ezért csak ajánlani tudom ezt a tanulmányt, amelynek társszerzője vagyok a lengyel igazságügy reformjával kapcsolatban. Ezt digitális formátumban nagyon szívesen rendelkezésükre bocsátom. Szeretném megvilágítani a lengyel helyzetet, hogy egy kicsit érdekesebbé tegyem ezt a vitát. Megpróbálok olyan érveket felsorakoztatni, amelyek még nem hangzottak el. Először is, ami nagyon fontos, hangsúlyoznunk kell, hogy az igazságügyel kapcsolatos vita Lengyelországban tulajdonképpen 2015. júliusában kezdődött, amikor az alkotmánybíróságra vonatkozóan egy új jogszabályt léptetett, illetve az akkori koalíció. Ez tartalmazott olyan rendelkezéseket, amelyek a bírák megválasztására vonatkoztak, alkotmányos normák értelmében. Ezeket általában a következő parlamentnek kellett volna elfogadnia, ezt alkotmányellenesnek minősítettük. Ez annak idején nem ö, váltott ki ellenkezést a fő emberjogi NGO-któl, illetve a nemzetközi szervezetektől sem. Ez elég éles ellentétben van a későbbi eseményekkel, amelyek nagyobb visszhangra találtak a médiában is, és amelyek a mai vitában is megjelentek ezekre a későbbi eseményekre én is kitérnék majd. A második fontos pont, amelyet szeretnék hangsúlyozni, hogy téves azt állítani, hogy most, jelenleg az Alkotmánybíróság bizonyos értelemben alá van rendelve a lengyel kormánynak. A múlt héten az Alkotmánybíróság eh, nagyon fontos eh, nyugdíjakkal kapcsolatos jogszabályt eh, blokkolt, és ez ellentétben volt a kormány álláspontjával, sőt, több határozata is van az elmúlt hónapok során az Alkotmánybíróságnak, beleértve egy rendőrségi kutatásra vonatkozó ítélet, Bodnár úr, az ombudsman maga um, részt vett um, ennek a kidolgozásában. Ez a K17 per 40-es határozat. Egy fontos uh, határozatban a bíróság úgy uh, ítélkezett, hogy a rendőrség um, a, a részéről alkotmány ellenes járművek vagy személyek uh, kutatása kihallgatása politikailag ez érzékenynek lett minősítve, mert a rendészeti szerveket gyakran bírálja az ellenzék. Szeretnék, szeretném kiemelni, hogy a parlament és a kormány álláspontjával ellentétes ez a határozat, és itt a bíróság dr. Bodnár álláspontjára támaszkodott. Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy egy egyértelmű ítéletet is hozott egy négy bíró által meghozott, meghozott panel. A második téma pedig, amelyet szeretnék felvetni, az igazság szolgáltatással kapcsolatos vita második szagasza. Volt egy jogszabály, amely a bíróságok struktúráját reformálta meg, és amely heves vitát váltott ki. A fő probléma az igazságszolgáltatása kapcsolatban az az, hogy nagyon alacsony a bizalom a bíróságokkal szemben. A politikai és jogi szervezetek is egyetértenek e tekintetben. Természetesen, ami a helyzet orvoslását illeti, nem, nem nagy az egyetértés az érintettek között. A három fő intézmény megreformálására sor került, ezek közül az első, a legfelsőbb bíróság, a második eh, az igaz, Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács, valamint eh, a bíróságok, az általános bíróságok rendszere. Hangsúlyoznunk kell a reformnak azon aspektusait, amelyek megvitatására eddig nem került sor, ugyanis nagyon sok vitás kérdésre már rámutattak, nem lényeges, tehát ezeket most megismételni. Másfelől azonban fontos kijelentenünk, hogy a reform számos aspektusa semmilyen bírálatot nem kapott. Ezek növelték az átláthatóságot, illetve a bírósági eljárások objektív jellegét például. A bíróságokkal kapcsolatos jogszabály új változásokat hozott az ügyek kiosztása tekintetében. A bírákat most egy informatikai rendszer választja ki, amelynek helye Dangst. Az Alkotmánybíróságnál a bírói paneleket névsor szerint választják ki. Korábban volt egy eszköz, amely befolyásolható volt, ugyanis a bírók, bíróság elnöke maga dönthetett arról, hogy kinek osztja ki a különböző ügyeket, áthelyezhette a különböző tanácsok között a bírákat, az ő beleegyezés, az érintettek beleegyezése nélkül, erre most már nem nyílik lehetőség. Egyértelmű okokból kifolyólag a tiltakozások, főleg a személyi változásokra fókuszáltak. Ez volt ezáltal a vita középpontjában. És ebben a tekintetben is szeretnék bizonyos érveket felsorakoztatni. Az új jogszabály a bíróságok rendszerével kapcsolatban komoly bírálatokat kapott, azért mert tartalmaz elég kétes rendelkezéseket is, például az igazságügyminiszter menesztheti a bíróság elnökét a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács beleegyezése nélkül, ugyanakkor tulajdonképpen semmilyen tisztogatásra nem került sor az igazságszolgáltatáson belül. A jogszabály hatályba lépése óta a bírósági elnökök 18 százalékát menesztették, erre ezóta már nem nyílik lehetőség. Mivel az elnökök már nem maguk osztják ki az ügyeket, ezen személy változások jelentősége már nem olyan nagy, mint amilyen volt korábban. Természetesen a legvitatottabb ügy, a legvitatottabb jogszabály a legfelsőbb bírósággal kapcsolatos, amely idén júliusban lépett hatályba. Már hallottunk több érvet a jelenlegi törvényről, amely kiterjesztette a legfelsőbb bíróság összetételét, bővítette, ugyanakkor lejjebb vitte a nyugdíjkorhatárt a bíróknál. Csak azt szeretném hozzátenni, hogy egyértelmű kételyeknek hangot adtak ebben az összefüggésben. A nyugdíjkorhatár, amelyet eredetileg a legfelsőbb bíróság bíráinál vezettek be, 65 év volt ez a férfiaknál, ez, külön, ez eltér az általános kor, nyugdíjkorhatártól, amely gyakorlatilag ugyanakkor vezettek be. Miután a jogszabály megváltoztatta néhány hónappal korábban a nyugdíjkorhatárt, most azonos férfi és nő bírák esetében a nyugdíjkorhatár. A nők 60 éves korban mehetnek nyugdíjba, amennyiben ezt kívánják. Ezzel kapcsolatban is a bíróság, a bizottság kételjeit fejezte ki. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy ennek a jogszabálynak a kezdeményezői azt állítják, hogy ezt a lengyel alkotmány 180-as cikke indokolja, amely erről a kérdésről rendelkezik, de természetesen ez egy nagyon összetett kérdés. A jogszabály ellenzői azt állítják, hogy nem arányos ez a fellépés, főleg a legfelsőbb bíróság esetében. Closing. Néhány záró megjegyzést még tennék. Nagyon rövid záró megjegyzéseket fogok tenni. Beszámoltam arról, hogy milyen témák nem voltak igazán képviselve az eszmecserében, szerintem, a mai napon. De persze nagyon sok fontos ér elhangzott, és ezekkel is foglalkozni kell. Hallottuk, az érveket, nagyon sok általános megfogalmazást hallottunk, az igazságszolgáltatás konstról pedig azt egyáltalán nem hallottuk, hogy a konstruktív párbeszédnek tényeken kell alapulnia, és nem pedig általános megállapításokon. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm López Aguilárnak, hogy átvette az elnökletet egy kis időre. Elnézést kérek, hogy Pech professzor úr előadását nem tudtam meghallgatni. de köszönetet mondunk az ő munkájáért is, és ezt is fel fogjuk használni. Mindenképpen szerettem volna ezt elmondani. Tudom, hogy ön is, és több kollégája is nagyon keményen és igen eh, szenvedélyesen eh, dolgozik ezen a témán. Én ezt objektíven mondom. Most pedig Michael Vavrikievics következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A rövid előadásomban szeretném felhívni a figyelmüket egy-két dologra, mint gyakorló jogász. A lengyelországi helyzetről fogok tehát szólni, és az igazságszolgáltatás függetlenségéről. Milyen helyzetben vagyunk most? Az Európai Uniós intézmények egy hatalmas lépést tettek. A bizottság lépése, illetve az Európai Bíróság időközi határozata nagyon-nagyon fontos eszköz ebben a küzdelemben, hogy megakadályozzuk a lengyel független igazságszolgáltatás lerombolását a legfelsőbb bíróság, illetve a legfelsőbb adminisztratív bíróság 65 év feletti tagjai visszatértek a helyükre, és Málgorzata Gezdol 2020-ig marad a pozícióján. Tehát a szerződések szempontjából igaz, hogy a hatékony igazságügyi védelem megvalósult. Idén április előttig volt ez így, amíg az új törvény hatályban nem lépett a legfelsőbb bíróságról. Most várjuk tehát az Európai Bíróság ítéletét a témában. Azt viszont szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az eljárások mutatják, hogy mennyire fontos és milyen komoly hatással bír az Európai Unió igazságszolgáltatási rendszere. Lengyelországban nagyon sokan úgy érezték, hogy fú, senki sem fogja tudni megállítani ezt az úthengert, amely maga alá gyűri majd a lengyel igazságszolgáltatást. Egészen addig, amíg az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a szerződések őre közös erőfeszítést nem tettek, és ugye a független Európai Bíróság nem lépett. A lengyel civil társadalom nevében, a jogászok nevében szeretnék köszönetet mondani ennek a háznak, önöknek tisztelt képviselők, és a bizottságnak is szeretném megköszönni az elszántságát és az összes lépést, amit annak érdekében tett, hogy megvédje a jogállamiságot Lengyelországban. De ezek a jogsértési eljárások, amik ugye, amelyeket most lefolytat az Európai Bíróság, illetve az az átmeneti határozat, amelyet meghozott az Európai Bíróság, nem elegendő ahhoz, hogy helyreállítsuk a jogállamiságot. Nem szabad elfelejteni, hogy még mindig nagyon komoly alkotmányos válság van, hiszen az alkotmánybírósággal súlyos problémák vannak, gyakorlatilag paralizálták, nem működik már független intézményként. Nagyon rövid, de nagyon pontos jelentést készített a Velencei Bizottság erről. És az Alkotmánybíróság gúzsba kötés ebben a rendszerben igen komoly probléma Lengyelországban. De véleményem szerint viszont az eredeti bűn, ha fogalmazhatok így, ami megmérgezi az egész igazságszolgáltatási rendszert, az a jelenlegi országos igazságszolgáltatási tanács. Ezt ennek a tagjait a lengyel alkotmányjal szembe menve választották meg, a nemzetközi hagyományokat sem tartották tiszteletben, és az alkotmányos szerepét sem tölti be. A lengyel alkotmány 186-os cikke szerint ennek a tanácsnak védenie kellene a bíróságok függetlenségét, és a bírák függetlenségét is. Közben teljesen alá van rendelve a végrehajtási és jogalkotási hatalmi ágaknak. Hát akkor hogyan tudja az igazságszolgáltatás függetlenségét garantálni? Lehetetlen ez. És ezt egyébként meg is erősítik lengyel jogi szakértők, nemzetközi jogi szakértők, nemzetközi szervezetek szakértői. És az Európai Bizottságtól is hallottuk ezt, a Velencei Bizottságtól is hallottuk ezt, az igazságszolgáltatási tanácsok európai hálózatától is hallottuk ugyanezt ma. Ahogy eh, Sterkó elmondta, az Európai Igazságszolgáltatási Tanácsok Hálózata felfüggesztette a lengyel tanács tagságát, pontosan azért, mert nem felel meg a függetlenség kívánalmainak gyakorlati szempontból. Elég, hogyha azt nézzük meg, hogy hogyan működik a lengyel igazságszolgáltatási tanács, milyen döntéseket hoz, és a tagjai hogyan nyilatkoznak meg. Az elnöke Lesek Mazsó bíró az újságíróknak arra a kérdésére, hogy tiszteletben tartják-e az Európai Bíróság ideiglenes határozatát, azzal a válaszsal szolgált, hogy a kormányjal fog konzultálni erről az álláspontról. Tehát most ott tartunk, hogy a lengyel igazságszolgáltatási tanács most bejelenti, hogy fegyelmi eljárást indít Stanislav Zablowski legfelsőbb bíró ellen. Miért? Azért, mert ő a legfelsőbb bíróság BTK szak- szekciójának elnöke, és nem engedte hogy az alkotmányellenes lengyel igazságszolgáltatási tanács eljárjon. Ő az aktuális alkotmányos szabályokat tartotta tiszteletben, és ezért ez a tanács fegyelmi eljárást indított ellene. Több 65 év feletti bírát képviseltem egyébként, akik fellebeztek a lengyel igazságszolgáltatási tanács döntése ellen, és azt kérték, hogy a karrierjüket folytathassák. Tehát azokról a bírákról van szó, akiket eltávolítottak a legfelsőbb bíróságról, a legfelsőbb adminisztratív bíróságról az új törvény elfogadása után. A kollégák közvetlenül a lengyel igazságszolgáltatási tanácshoz küldik a fellebbezésüket, ugyanennek a tanácsnak a döntésével szemben. Az eljárás szabályoknak megfelelően ez a tanács a legfelsőbb bírósághoz kellene, hogy küldje ezeket a felebbezéseket, de ezt nem teszi meg. Nincsen eljárás jogi szempontból semmilyen kompetenciája arra, hogy ezeket a fellebezéseket kiértékelje, mégis megtagadja azt, hogy tovább küldje őket a legfelsőbb bíróságnak. Hát így működik ma ez, a, ez az igazságszolgáltatási tanács. A justícia a bírák Szövetsége elkészített egy jelentést, névtelen felmérést végeztek a bírák körében. 3000 tagja van a justíciának egyébként, tehát a lengyel bírák egyharmada körülbelül ennek a tagja. A jelentésből az derült ki, hogy a bírák 90%-a úgy gondolja, hogy a lengyel jogállamiság forog most kockán, és 50%-uk már tapasztalt politikai nyomás gyakorlást. Hát ez elég ijesztő, hogyha azt gondoljuk, hogy egy demokratikus államban élünk, amely az alapjogokat elvileg tiszteletben tartja, és az európai szerződésekben megnevezett értékeket tiszteletben tartja. A bírák nagy része a Justitia kérdésére azt válaszolta, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét nem garantálják, az igazságszolgáltatási tanács tagjai, és 80%-uk azt mondta, hogy a tanács tagoknak le kellene mondaniuk. Több fegyelmi eljárást indítottak világosan azon bírák ellen, akik nyíltan beszélnek ezekről a fenyegetésekről, amelyek a jogállamiságot érintik Lengyelországban. Őket meghallgatják a fegyelmi eljárások keretében, azért, mert mondjuk részt vesznek oktatási programokban, iskolákban, és mindenféle egyéb apróságért. Azt hiszem ez jó reakció arra, amit Karski úr említett, a bírák, jogászok úgynevezett politikai tevékenységéről szólva. Az Alkotmányos Hét programját Koda professzor és civil szervezetek szervezték. Ez egy évben kétszer zajlik ez az esemény, több száz iskolában, és több jogász is részt vesz benne teljesen ingyen ellenszolgáltatás nélkül. Ügyészek, bírák, jogászok vesznek részt ezen a rendezvényen, és 50 ezer gyermek is részt vesz ezen, és több alkalommal előfordult a múlt hónapban, hogy megpróbálták megfélemlíteni ezeket az ügyészeket, bírákat, ügyész, öm, jogászokat. Ez is egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan működik a rendszer. Mindjárt befejezem, elnök úr, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a lengyel bírák nagyon bátran ellenállnak az elnyomásnak, és függetlenek maradnak mindezen hatások ellenére, és annak ellenére, hogy az ő függetlenségüket aláássák, és még hat hangsúlyozom azt is, hogy a lengyel civil társadalom nagyon határozottan támogatja a lengyel bírákat. Létrehoztunk egy bírát, a, egy bizottságot a bírák védelmére, az Amnesty International-től, a Helsinki Alapítványtól kezdve a bírák és ügyészek szervezetein át rengeteg tagunk van, jogi segélyt nyújtunk, illetve lelki támogatást, erkölcsi támogatást nyújtunk az érintetteknek, és minden esettel foglalkozunk, ahol a bírákat elnyomják. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a beszámolót és végül pedig Mágorzata Szulekának adom át a szót, aki a Helsinki Alapítvány képviseletében fogja a beszámolóját megtartani. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim, először is megköszönöm a lehetőséget, hogy itt szólhatok a Helsinki Alapítvány képviseletében a lengyelországi helyzetről. Rövid magyarázat, mi vagyunk az egyik legrégebbi, legnagyobb civil szervezet az emberi jogok védelme terén, már 30 éves tapasztalatunk van, figyeljük a helyzetet, és igyekszünk az esetekben támogatást nyújtani. És a pontos adatok felvétele miatt mondanám, hogy 2015-ben mi is tiltakoztunk az átalakítások ellen példanélküli a változtatások sorozata most, hölgyeim és uraim, amelyek a demokratikus államot ássák alá, és szinte a demokrácia valamennyi lényegi aspektusát támadják, az igazságszolgáltatást, a média szabadságát és a civil szervezeteket is. A rendszer szempontjából ezek a változtatások egyáltalán nem szükségesek. Reformok helyett inkább azt mondanám, hogy azon igyekeznek, hogy a független intézményeket ássák alá. A támadások több formában jelennek meg, jogszabályváltoztatások, szeretnék gúzsba kötni az intézményeket, és a politikai akarattól függővé tenni őket. Másodszorban politikai változtatások is bekövetkeznek, az intézmények mozgásterét szűkítik politikailag, és végül pedig, ami ugyanennyire zavaró, hogy eléggé ellenséges légkört alakítanak ki, civil szervezeteket, bírákat, ügyészeket támadnak. A változtatások mutatják azt a szinte elfolythatatlan vágyat, hogy mindenhova a saját embereiket, embereit helyezze a többség. Megpróbálom illusztrálni ezeket a változtatásokat, és először az igazságszolgáltatás összpontosítok. Ugye tudom, hogy nagyon hosszú volt a mai ülés, és egy kicsit uh, már talán elfáradtak, rengeteg információt kaptak a lengyel helyzetről, de kérem a türelmüket. 2015 óta 15 új jogszabályt fogadtak el az igazság ügyi rendszerrel kapcsolatban a többség ezt ezeket elfogadta, viszont a 15 jogszabály közül egyetlen egy sincs, amely a lengyel bíróságok működésének bármilyen hibájára utalt volna, tehát hogy nincs hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz, vagy túl hosszúak az eljárások, vagy nincs elég humán erőforrás. Sőt, épp ellenkezőleg a változtatások a rendszernek pont azon elemeit támadják, amelyek a megfelelő függetlenségi garanciákat adnák meg, és támogatnák a bíróságokat most már politizált és nem átlátható módon járnak el kollégáim, az, és az előző panelek tagjai többet szóltak már a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsról, az Alkotmánybíróságról, és így tovább, de szeretném felhívni a figyelmüket a 2017 év végi, illetve a 2018-as év elején bekövetkezett úgymond tisztogatásokra felmérést végeztünk olyan bírósági vezetők körében, akiket elbocsájtottak, és soha nem fogom elfelejteni annak a bírának a példáját, aki 50 éve töltette be ezt a e, pozíciót, a legutolsó 8 évben elnök volt, és egy egymondatos faxban mondott fel neki az igazságügyminiszter ezek után. a bíróságok elnökeinek az elbocsátását teljesen titokban bonyolították le, tehát egyáltalán nem volt erről semmifajta konzultáció, ez a bíró is az utolsó pillanatban értesült erről. Gyakorlatilag bíró társainak a telefonhívásaiból tudta meg, hogy itt valami készülődik, mert az ő munkáját ajánlgatták a háta mögött másoknak. Tehát az elbocsátások, kinevezések sorában nem konzultáltak a bírák semmilyen képviseleti szervével, és ami még érdekesebb és még aggasztóbb, hogy kiderült, hogy az új vezetői posztokra olyan bírákat neveztek ki, akiket korábban még csak fontolóra sem vettek a legrövidebb tapasztalattal rendelkező eh, bírákról van szó, sőt volt eh, egy olyan eset is, ahol büntetőjogi eljárás eh, volt folyamatban az illetővel szemben. Még egy dologra fel kell, hogy hívjam a figyelmüket. Az emberi jogok is válságban vannak. Az elmúlt években tapasztaltuk ezeknek a megsértését, hogy veszélybe kerülnek. Az összes független intézmény nehéz helyzetben van, és a civil társadalom helyzetére még nem hívtuk fel megfelelően a figyelmet. Az elmúlt években a Lengyel Civil Szervezetek Szövetsége több száz jogsértést tárt fel, illetve az államszervezet velük szemben meghozott intézkedési diszkriminatív intézkedéseit volt, hogy az együttműködési megállapodásokat szüntették be, függesztették fel, de az állami pénzek szétosztásában is tapasztaltak diszkriminációt. Az Európai Unióban mindenütt támogatásra érdemesek a civil szervezetek, különösképpen ugye a jogok és értékek eszköze fényében, amelyet az EU nemrég fogadott el. A lengyel civil szervezeteket az állam igyekszik kiéheztetni, különösképpen azokat, akik a migránsokat segítik, vagy akik a női jogok területén aktívak, támadások is érik őket. Általában társadalmi konzultáció nélkül. Meg kell jegyezni, hogy Lengyelországban az elmúlt három évben az összes fontos jogszabályt ebből a szempontból ezen a területen konzultáció nélkül gyorsított ütemben fogadták el az alapjogok helyzete hosszú időre megrendült, tehát elengedhetetlen, hogy a nemzetközi közösség továbbra is figyelemmel kísérje a lengyelországi helyzetet annak érdekében, hogy meg tudjuk állítani ezt a fenyegetettséget. Még mindig van három percem, úgyhogy szeretnék most itt megállni, és az időm hátralevő részét a kérdésekre és a válaszokra felajánlom. Very clear. Nagyon szépen köszönöm ezt a világos, átlátható, egyenes előadást. Minőség volt ez, nem mennyiség. Köszönöm szépen. Azt mondta el, amit el kellett, hogy mondjon. Összes kollégánknak itt a platformon azt szeretné, itt a polpituson azt szeretném mondani, hogy elnézést kérek a késésért, de a prezentációik minősége abszolút eh, kárpótolt ezért, és hát a légkör az rendkívül felspannol volt, spannolt volt ö, önök előtt. A civil társadalom, a szélesebb civil társadalom részesei önök, mint aktív szakértők és a tudományos élet képviselői vesznek ebben részt. Köszönöm szépen a hozzájárulásukat. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak is, akik itt maradtak ezen a nagyon hosszú délutánon és estén. Úgyhogy Barbara Kudickának adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd ne értsek egyet az utolsó nyilatkozatával. Nem értek egyet azzal, amit az utolsóként mondott, hogy minden uh, nyilatkozat konkrét és kiegyensúlyozott volt. És egyébként pont erre a problémára vonatkozó kérdésem van Zeh úrhoz, akinek eléggé tudományos volt a prezentációja cikke is rendkívül tudományos jellegű. A jogtudomány nem nemzeti jellegű. A jog egy térség az Európai Unión belül, és Jean-Claude Chaussin a Velencei Bizottság részéről szintén jogtudományi témákat érintett. Még nem fejeztem be a hozzászólásomat. A kérdésem a következő. Tudományos módszertant alkalmaz-e, amikor a cikkein dolgozik, és amikor a véleményét kidolgozzak? Mert igazából nekem a féligasságokból elegem van. A féltudományból, áltudományosságból, ami a politikai fórumokon olyan gyakran megnyilatkozik. A platforma Vaterska túl sok bírát szavazott meg, választott meg az alkotmánybíróságba. De aztán 2015-ben az alkotmánybíróság hozott egy határozatot, ami világosan kimondta, hogy két tag, akit még az előző parlament nevezett ki, az alkotmány megsértésével tette azt. Ezt a törvényt tehát visszavonták, és nagyon sok alkotmánybírósági határozatot a későbbiekben szintén visszavontak. A 2015-tel kezd, akkor legközelebb a nyilatkozataiban kérem, hogy említse meg ezt is. Hogy a platforma parlamenti képviselői voltak itt érintettek, és az alkotmánybíróság bíráinak a kinevezése körül milyen problémák voltak. Nos, a bírák random kiválasztás az egyes esetekhez, ez az internetes kiválasztási rendszer 2019 decemberében fog megkezdődni, jelen pillanatban még nem használják. Az egyik napilap részletesen elmagyarázza ezt az elektronikus bíra és eset összepárosító rendszert. De ha megvizsgálta volna azt, hogy mi történik a bíróságokon, amit egyébként valószínű, hogy személyesen is érdemes lenne megtenni, meg ellenőrizni a helyzetet, akkor láthatná azt, hogy az elektronikus kiválasztás a bírák elektronikus hozzárendelése az esetekhez bizonyos bíróságokon működik, máshol nem elektronikus módon csinálják ezt. Ami a bírák nyugdíjazási korhatárát illeti, itt is szeretnék vitába bocsátkozni önnel, de most nem teszem meg. Az Alkotmánybíróságot és a legfelsőbb bíróságot is érinti ez a kérdés. A PISZ párt a jog és igazságoság pártja, hogyha az ő javaslatuk valósult volna meg száz százalékban, akkor élethosszig neveznék ki a bírákat. Hálás lennék, hogyha reagálna arra a felvetésemre, melyben megkérdeztem, hogy ön az elemzéseit mire alapozza, a globális jogtudományra és a különböző nemzetközi szervezetek véleményre hagyatkozik vajon, és az érveit összeveti-e azokkal az információkkal, amit ezek a szervezetek mondanak, mert szerintem nem. Elnök. Nagyon röviden, nagyon röviden engedje meg, hogy reagáljak. Egy pillanat, egy pillanat kérje az elnök, megszakítja a panelistát. Egy pillanat. Kérem kapcsolja ki a mikrofonját. Barbara Spinelli szeretne hozzászólni? Hát már hat óra van, úgyhogy visszavonom a kérdésemet. Tud angolul válaszolni? Igen. I, I'm very happy to uh, hear this uh, question. Uh... Nagyon örülök neki, hogy ezt a kérdést megkaptuk. Egyetértek a legtöbb nyilatkozattal. Itt tényeket sorolunk fel, nyilván, és hogyha alaposan elfog, elolvassa a cikkeket, amiket felsorolunk, akkor le fog, látni fogja ezen körülményeknek a részletes leírását. És a 10 perces beszédemben is megpróbáltam a vitában kialakuló szakadékot betömni. Ezeket az érveket ugyanis senki nem vetette fel ebben a vitában eddig. Hát ez egy érdekes válasz volt, mondja az elnök úr. Ez egy, csak egy nem politikai beszéd volt részemről, hanem egy hiánypótló felszólás. Kérdésed, hogy Barbara, hogyha szeretnéd. Ön egy jó egyetemet képvisel, egy jó katolikus egyetemet, nem vidéki, nem provinciális, úgyhogy jó választ várnék öntől, de hát ezt kaptam. a uh, Jó, azt a vitát, hogy magán egyetemről van-e szó, vagy nem, ezt majd a parlamenten kívül folytassuk le. az összes kollégához a panelben nem tettek föl kérdéseket, úgyhogy nekik most még egyszer megköszönném a prezentációikat, az, hogy felkészültek voltak a, az önök ellátogatása hozzánk a munkánk folyamatába illeszkedik, amibe egyébként a delegációnk lengyelországi látogatása is tartozkodott. A tolmácsolásnak lassan vége szakad, úgyhogy most nem fogok zárszót mondani, hanem Inkább megköszönném a képviselőknek, akik itt maradtak végig a meghallgatás során. Köszönöm nekik az elkötelezettségüket. Barbara Mikála kép most ment el, de tudom, hogy az irodájából sokan maradtak. És a sok megjegyzés kapcsán még csak annyit szeretnék említeni, elmondani, hogy a missziónk jelentéséről szól tervezetet a frakcióknak elküldtük, illetve Lengyelország állandó képviseletének is. Így a lengyel kormány láthatja ezt, kommentálhatja egy héten belül, és ezután decemberben be fogjuk mutatni a szakbizottságban is ezt a beszámolót. Így fogjuk tehát folytatni a munkát. Köszönetet mondok a további itt levő képviselőnek is, képviselőknek is köszönöm, és a zárszómat azt most megtartom magamnak. Ez lesz az eljárás. A felszólalóinknak, a vendégeinknek, a szakértőinknek még egyszer köszönetet mondok az erőfeszítésükért, az idejükért, és nagyon értékes az önök munkája a parlamenti képviselők számára. Köszönöm a kitartásukat. Decemberben visszatérünk a témára és a beszámoló tervezetünk megvitatásával folytatjuk ezt a munkát. Köszönöm szépen!